Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák. Nem tudtunk időben kezdeni. Úgy látom, hogy már itt vannak a kollégák, a szakbizottságunk tagjai. Köszöntök szeretettel mindenkit. És akkor ezen megnyitom a Rezsi Szakbizottság mai ülését. Mindenki megkapta a napirend tervezetet a mai üléshez, és mielőtt elfogadnánk a napirendet, felhívnám mindenkinek a figyelmét bizonyos változtatásokra. Valkarszel úrnak nagyon fontos ülése van, amely, köz, amely a kö, munkájához kapcsolódik az Európai Parlament alelnökeként. Éppen ezért csak délelőtt tud felönni. A titkár úr, főtitkár úr, pedig sajnos nem fog tudni ellátogatni hozzánk és előadást tartani. Én köszönöm szépen az együttműködést. Tehát azt javaslom, hogy két ponton változtassunk. Az eszmecserénket a CMR-rel ma délelőtt tartsuk meg, közvetlenül azután, hogy megvitat hallottuk az Európai Szemvevőszék részéről Oven úrral az ő külön jelentését. És a saját kezdeményezésű jelentésről szóló eszmecserét pedig az ESPON program megvitatása utánra tegyük át. De ha egyetértenek, akkor nagyon szépen köszönöm. Ezekkel a változatásokkal akkor Vándi Szarajúr úr Elnök azt, hogy miről fogunk szavazni? Mikor fogunk szavazni? Köszönöm szépen a kérdést. A szavazásra nem sokkal negyed 12 után fog erre sor kerülni. Ezt tudják a tagok is, kérdezi a kolléga. Ez az egyik olyan dolog, amit közöltük a titkársággal tegnap, és azt kértem, hogy az időbeosztást küldjék, tovább, de úgy látszik, hogy ez nem történt meg, ezért elnézést kérek. De a jövőben ezt a problémát meg fogjuk oldani. Szeretne ezt kinyomtatva is látni? Hát a koordinátorokkal beszéltem, mindenkinek van más ö, dolga. Nem lehetne, a, a, nem tudna a titkárság most üzenetet küldeni? de akkor megkérjük a titkárságot, hogy az időpontot küldje ki a kollégáknak. Köszönöm. Nos, akkor kérdezem, hogy elfogadottnak tekintetjük a napirendet? Igen, úgy látom, így van, köszönöm szépen. A második napirendi pontunk a az ülés jegyzőkönyvének, az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása október 15-i ülésünkről, ez elérhető online. Szeptember 17-én úgy döntöttünk, hogy mi is hozzájárulunk a papírmentes parlamenti kezdeményezéshez, és így most már nincsen papír alapú jegyzőkönyv, és úgy javasoltam, hogyha bármiféle valakinek kifogása van, akkor ezt megteheti. Van-e valakinek észrevétele? Nincs, köszönöm szépen. Nos, akkor mehetünk tovább az elnök közleményeire. Csak egy ö, közlendőm van. Amazsi úr, tessék. Igen, köszönöm. Nagyon szeretném, hogyha a jegyzőkönyvben benne lenne az a megjegyzésem, amelyet a koordinátorok ülésén mondtam el, a speciális jelentéstevő kapcsán. Uh, your remark will be mentioned. Akkor az észrevételét meg fogjuk említeni a jegyzőkönyvben, hiszen az ön véleménye nem jelent meg ugye a koordinátorok esetében, és éppen ezért meg lesz említve a jegyzőkönyvben. Ez elfogadható a tagok számára? Igen, köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nos, akkor folytathatjuk tehát az elnök közleményeivel, mint már mondtam, ebből csak egy lesz, mégpedig az egyszerűsítés monitorozása lesz a kedvezményezett esetén 2015. október 20-ával kapcsolatban az, az első ülés alkalmával ezen a magas szintű munkacsoportban 12 tagot, fog, tagot számlál, és a képviselőkkel, az uniós intézmények képviselőivel találkoztak, a parlament is képviseltette magát, méghozzá a regi szakbizottságon keresztül, Celler alelnök úron keresztül. Ennek a magas szintű munkacsoportnak a célja az, hogy egyszerűsítse kedvezményezettek számára a bürokratikus adminisztratív szabályokat, az egyszerű költségelszámolás, az elkohézió, a forrásokhoz való hozzáférés kérdéseivel foglalkozik. A regi, regi szakbizottság nagyon támogatta, támogatja azt a magas szintű munkacsoportot, és azt reméljük, hogy az egyszerűsítés révén az alapok sokkal szélesebb körben lesznek elérhetők a régiók és a kedvezményezettek számára. Arra számítunk, hogy az új magaszintű munkacsoport munkájának eredményeiről eszmecsere formájában minél előbb értesülhetünk a regi szakbizottságban, méghozzá 2016 első felében. Nos, ennyi lett volna a közlendőm. És akkor most rátérhetünk az első érdemi napirendi pontunkra, és ez pedig eszmecsere Philwin Owen úrral, az Európai Számvevőszék tagjával. A számvevőszék 10 per 2005-ös számú körüljelentéséről, aminek a címe meg kell erősíteni a, az kohéziós politika területén a közbeszerzésekbe kell adódó problémákat, rá megoldására irányuló erőfeszítéseket. A kohéziós politika végrehajtásával kapcsolatban a külön jelentés azt vizsgálta, hogy hatékonyan tudják-e kezelni a tagországok a, a korábbi, korábban megállapított hibákat a közbeszerzések terén, területén, úgyhogy továbbiakban nem is kívánnék többet szólni bevezetőként, hanem átadnám a szót Óven úrnak. Az eljárás a szokásos, tehát az elhangzott előadás után lesz mód arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, és észrevételeket fűzzünk az elhangzottakhoz. Üdvözlöm a bizottság képviselőt, és akkor majd ők is megkaphatják a, a szót, hogy esetleg hozzáfűzzenek, észrevételeket tegyenek, vagy kérdéseket tegyenek fel. Vitória eh, asszony, Frank Zebert és Joachim Nunez de Meida képviseli a DG régiót és a DG Growth Úgyhogy mindenki itt van, aki, akinek szükségünk van, úgyhogy át is adom a szót. Köszönöm szépen. Uh, dear Chair, dear members of the committee. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni, hogy megadták a lehetőséget nekem, hogy beszámoljak köröknek az Európai Számvevőszék külön jelentéséről. A KONT szakbizottságban október 15-én már bemutattuk ezt, és az IMKO szakbizottságban is jártunk most hétfőn. Nagyon örülünk, hogy az Európai Parlament ennyire érdeklődik ez iránt, a téma iránt, és időt szán rá. Az Európai Uniós és Nemzeti közbeszerzési szabályok betartása illetve nem pontos betartása mindig hibaforrás, azt hiszem ezt évek óta tapasztalják önök is a számvevőszéki jelentésekben, és a parlamentre is sokszor a korrekció vár. A 2014-es számvevőszéki jelentés, amelyet most kedden mutattunk be a szakbizottságban, a KONT szakbizottságban itt a parlamentben, mutatta, hogy a helyzet nem változott. Súlyos szabálysértések vannak a közbeszerzési eljárások esetén, és ezek több mint a kohéziós területen több mint a hibák felét teszik ki, tették ki 2014-ben. Ez az audit időszakon túlmutat, de mégis a héten történt bejelentés a közbeszerzési szabályok nem pontos betartása a value for money elvet is súlyosan érinti. A kohéziós politikának az egyik legfontosabb eszköznek kellene lenni abban, hogy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érünk el, és közben pedig a leghatékonyabban használjuk fel a közpénzeket. Ez az audit lehetőséget biztosított arra, hogy a kohéziós politikás közbeszerzési tapasztalatokra építsünk, és a korábbi jelentéseinkre. A főbb kérdés az volt, hogy a bizottság és a tagállamok megfelelő lépéseket tesznek-e annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárások során felmerült hibákat orvosolják a kohéziós politikában. Tehát röviden, hogyan hajtottuk végre ezt az ellenőrzést? Az ellenőrzés hatóköre a kohéziós terület volt, tehát az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a kohéziós alap és az Európai Szociális Alap tartozott hozzá. Az auditoraink, ellenőreink négy tagállamba látogattak el, a Csehköztársaságba, Spanyolországba, Olaszországba és az Egyesült Királyságba. Minden tagállamban nagyon magas a közbeszerzési eljárások során bekövetkezett hibák száma a 2009-től 2013-ig tartó időszakban. Erre a DAB ellenőrzések során találtunk bizonyítékot. A kohéziós politika alapjaiból finanszírozott programokat is ellenőriztük, más tagállamokat is megkérdeztünk az ellenőrző hatóságokhoz a program végrehajtói beküldték az adatokat. A jelentésből kiderül, hogy a tagállamoknak és a bizottságnak is több tennivalója van még, hogy a közbeszerzési eljárásokban felmerült hibák számát csökkentsük. Feltártunk olyan hibákat, amelyek szerte az EU-ban felmerülnek, amikor szolgáltatásokat bíznak más vállalatokra közbeszerzési eljárás során. A projektek 40%-át érintette ezt, még egyszer 4-0-40%-át érintette ez a 2009-től 2013-ig tartó időszakban, és ezeknek a hibáknak az egyharmada súlyos hiba volt. A legnagyobb hiba arányt az ertf en belül tártuk fel. A héten bemutatott jelentés hasonló képet fest a helyzetről. A közbeszerzési szabályok nem betartása a 175 eljárásból 39-ben valósult meg, és ennek megint a harmada súlyos hiba. Tehát azt hiszem, ez egy ismétlődő tendencia. Nagyon korlátozottak azok a lépések, amelyeket a tagállamok és a bizottság tesznek az elemzésre, nincsenek koherens adatok, és ezért sem a bizottságnál, sem a tagállami szinten is azért nem lehet rendes elemzést végezni. A bizottság mindössze egy elemzést végez 2011-ben, de azóta nem változtatott, nem vizsgálta felül a helyzetet. Az igaz, hogy a bizottság és a tagállamok is elkezdtek lépéseket tenni annak érdekében, hogy a problémát orvosolják, de még mindig rengeteg a tennivaló. Nemrégi a friss jogszabályok potenciálisan segíthetnek a helyzeten, de nagyon sok fog függni attól, hogy hogyan hajtják ezeket végre. Először is ugye az új közbeszerzési eljárásokról szóló irányelv. Itt az ellenőrzésünkből kiderült, hogy az esetjog erősebb kodifikációja segíthet azon, hogy a szabálytalanságok száma csökkenjen. De mondom még egyszer, hogy a végrehajtáson nagyon sok fog múlni, tehát a tagállamokon sok múlik. Ezeket a jellemzőket megvitattuk egyébként az INKO szakbizottságban hétfőn, őket nagyon érdekelte a téma. A második olyan jogszabály, amely releváns, az természetesen az Európai Strukturális Befektetési Alapra vonatkozó rendeletek sora, és ide ugye betartoznak az ex ante feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan működjön az európai, működjenek az európai strukturális befektetési alapok. A számvevőszék feltárta, hogy 2015 elején a bizottság 12 tagállamban derítette ki, hogy a feltételek nem teljesülnek a közbeszerzési eljárásokon belül. Az a jelenlegi költségvetési időszakra vonatkozik, tehát 2014-től 2020-ig tartó időszakban vagyunk. Az a jó hír, hogy október 15-én a KONT szakbizottságban megtudtuk, hogy a 12-ből három tagállam már közben teljesítette a feltételeket. Egyelőre ezeket a <clears throat> döntéseket még nem ellenőriztük, tehát nem tudjuk ezt kommentálni, de még így is megjegyezném, hogy kilenc, további kilenc olyan tagállam van, amely nem teljesíti a szabályokat. Bulgária, a Csehköztársaság, Görögország, Horvátország, Olaszország, Magyarország, Románia, Szlovénia és Szlovákia. Ha ez a kilenc tagállam még mindig nem tudja teljesíteni a közbeszerzési eljárásra vonatkozó feltételeket, akkor még érvényesek az ajánlásaink hogyha a jövő év végéig, tehát 2016 végéig ez nem teljesül, akkor az a véleményünk, hogy a bizottságnak élnie kellene a hatáskörével, arra vonatkozóan, hogy felfüggesse a kifizetéseket az érintett tagállamok felé. A 2014, a 2010 óta hozott bizottsági döntések a problémát célozták, egy belső technikai szakmai munkacsoportot hoztak fel, hoztak létre, és egy cselekvési tervet készítettek. Ezek jó lépések a megfelelő irányba, de egyelőre határozottabban kellene cselekedni, hogy a tagállamokon belül lehessen megoldani a problémát. Egyfelől javítani kellene a közbeszerzési rendszereket, másfelől pedig az EU alapok abszorpcióját kellene erősíteni. Az is kiderült, hogy az információs technológia, tehát a számítástechnikai eszközök segíthetnének a közbeszerzési problémák megoldásában. Szinte átalakíthatnák ezt az egész területet. De az ellenőrzés során kiderült az is, hogy az elektronikus közbeszerzés szabályai változnak egyik tagállamról tagállamra. És az ACNI adatbázis, amelyet a bizottság a csalások megelőzésére hozna létre, még mindig nem áll teljesen készen, tehát ezzel még rengeteget kell dolgozni, tehát nem használják ki a potenciális informatikai lehetőségeket. Hogyan foglalhatnám tehát össze a végkövetkeztetéseinket? A tagállamok és a bizottság is pontos adatokat kellene, hogy gyűjtsenek, a gyakoriságot és a súlyosságot elemezni kellene a kohéziós politika terén. Második dolog, hogyha nincsenek meg a feltételei a strukturális és kohéziós alapok felhasználásának 2016 év végéig, akkor a bizottságnak fel kellene függeszteni ebben az időszakban a kifizetéseket egészen addig, amíg a tagállamok nem orvosolják a problémákat. A bizottságnak frissítenie és közzé kellene tennie a cselekvési tervét, évről évre beszámolnia az előrelépésről, koordináló munkát végeznie, és egy magas szintű munkacsoportot kellene létrehozni, hogy a vezető szerepet vállalja. A tagállamoknak tagállamok felé pénzügyi korrekciót kellene kikényszeríteni, és hogyha szükséges, akkor szabálysértési eljárást is lehetne indítani, hiszen megsértik a közbeszerzésre vonatkozó irányelvet az érintett tagállamok. Végül pedig a bizottság és a tagállamok is jobban ki kellene, hogy használják az információs technológia által nyújtott lehetőségeket, adatbányászati eszközök és elektronikus közbeszerzési eszközök tekintetében. Szeretnénk a bizottságnak köszönetet mondani, mert nagyon kiválóan működött velünk együtt az ellenőrzés során, és nagyon örülünk, hogy valamennyi ajánlásunkkal egyetértenek. Természetesen az ajánlásaink végrehajtását figyelemmel fogjuk kísérni. Remélem, hogy ez a beszámoló az európai parlamenti képviselők számára is hasznos lesz, különösképpen a regi szakbizottság tagjainak, akik a kohéziós politikát kísérik figyelemmel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Mindennyian megkaptuk a jelentés másolatát papírformátumban, ez azt jelenti, hogy mindenki hozzáfér az összes információhoz, és nagyon köszönjük ezt az átfogó prezentációt. Tisztelt kollégák, önöké a szó. Megnyitom a vitát. Van Nesztároly úr kezdi a koordinátorok részéről. Nos igen, aki hozzá akar szólni a vitához, az hozzászólhat. Azt gondolom, hogy a prezentáció kapcsán látjuk, hogy hol akad el a rendszer. ex ante kondicionalitásként fogalmaztuk meg, és ez még erőteljesebben mutatja az akadályokat. A kérdésem a következő. Az volt a következtetése jelentésnek, hogy vannak olyan országok, amelyek nem teljesítették az előírásokat. Ugye most indul egy új időszak, Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem az országokat kell figyelembe venni, mert elképzelhető, hogy a régió között különbségek vannak. Például, hogyha Olaszországról beszélünk, akkor mindenki tudja, hogy a régiók között nagy különbségek mutatkoznak. A kérdés tehát a következő, a régiók programjáról van szó, vagy pedig nemzeti országos szinten. Mert különben így megbélyegzünk országokat, például azt mondjuk, hogy Magyarország vagy Görögország nem teljesít, de ahogy mondtam, lehet, hogy a régiók az adott ország régióiban nagyok az eltérések. Erre szeretnék rákedezni az eljárásra. A második kérdésem a közbeszerzéssel kapcsolatos. A múlt héten Hollandiában a vállalkozókkal találkoztunk, az én választókerületem régiójában, és beszéltünk a közbeszerzésről, illetve arról, hogy hogyan érhetünk el közbeszerzési eljárásokat más szomszédos régiókban, mondjuk Belgiumban. Ez bizony nagyon nehézkes, még itt is meg kell vizsgálni, azt, hogy a forrásokat hogyan költik el, és az előfeltételek mennyiben teljesülnek. Arra lennék kíváncsi, hogy ön hogyan vének, vélekedik a közbeszerzésről. Például, hogyha egy holland cég szeretne valamit megvalósítani Magyarországon, bejut az országba, avagy sem. Esetleg a fordítás miatt akadnak el a dolgok. Mi a helyzet tehát a közbeszerzéssel általánosságban Európában? Azt mondjuk, hogy van egy egységes szabad piac, ahol a vállalkozások nyugodtan mozoghatnak, megvalósul-e ez, vagy sem. Néha meg kell vizsgálni a megvalósulást, meg kell nézni a gyakorlatot a valóságban, És természetesen látjuk, hogy milyen javaslatai vannak az egész eljárás javítására. A bizottságnak miket javasol 2016 végéig. Köszönöm. Van úr a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Én is köszönettel tartozom a szemvevőszék előadójának. Kiváló volt a jelentés, szokás szerint, megfelelő érvekkel alátámasztva. Köszönjük ezt a munkát. Azt hiszem, hogy vannak kedvező részei ennek a jelentésnek. Például azt látjuk, hogy bizonyos tagállamok az adatgyűjtés területén már, már elkezdtek mocorogni. Ez nagyon fontos, hiszen hogyha nincsenek adatok, akkor nem tudunk elemzéseket végezni, legyen szó akár közbeszerzésről, akár másról. Azt is tudjuk, hogy a, a különböző képet mutatnak a különböző országok. Nagyon gyakran ellátogatunk különböző tagállamokba, régiókba, és megvizsgáljuk ezeket a helyzeteket. Az Egyesült Királyságban azt gondolhatjuk, hogy, hogy jó a közbeszerzés, jól működik, de azért itt is vannak még akadályok, vannak még problémák, ugyanezt tapasztaltunk nagyon sok más országban és régióban. Aztán, ami az új közbeszerzési szabályokat illeti, erről beszélt a prezentációjában, amikor ezek először napvilágra kerültek, és itt a parlamentben szavaztunk róluk, akkor azt gondoltuk, hogy vannak benne jó dolgok, például a környezetvédelmi fellépések cégek részéről, vagy például a foglalkoztatás területén értékeljük a vállalkozásokat, vagy a helyi ellátókat, beszállítókat preferáljuk, tehát ezek mind jó dolgok. De nagyon sokan úgy érzik, hogy a szabályok egyre bonyolultabbak. Nem tudom, hogy jelenleg az új közbeszerzési szabályok kapcsán van-e valamilyen elemzése, van-e valamilyen eredmény ezzel kapcsolatban. Aztán, ami az egységes auditot illeti, nagyon sokszor halljuk azt, hogy szerencsés lenne, hogyha egy egységes audit rendszer állna fel. Eddig nem igazán akartuk ezt támogatni, de legalábbis meg kellene néznünk, hogy hogyan lehet közös audit módszereket kialakítani, a tagállamokban lefolytatott auditokra vonatkozóan. És végül, ami a felfüggesztéseket és a begyűjtéseket illeti, azt hiszem, hogy ez a legellentmondásosabb része a jelentésnek, illetve a javaslatoknak is. Nagyon nehéz automatikus korrekciókról és felfüggesztésről beszélni, hiszen eltérő képet mutatnak a tagállamok, és azt látjuk, hogy nagyon sok tagállam esetében a strukturális alapokat leosztják a régióknak, vagy még, még alacsonyabb szintre, tehát nem mindig hibáztathatjuk a tagállamokat. Már ebből az okból kifolyólag is elég nehéz automatikus felfüggesztésről és, és begyűjtésről beszélni. Azt hiszem, hogy valamilyen mechanizmust kellene kialakítani, amely rugalmas, és akkor lehetne ennek kapcsán döntést hozni arról, hogy szükség van egy korrekcióra vagy felfüggesztésre. Nem tudom, hogy erről mit gondol. Mács, Madame Tamasics. Köszönöm szépen Tamasics, azt mondjon ilyen szó. Köszönöm szépen. Említette Horvátországot. Tudom, hogy ebben a tekintetben Horvátország számos problémával küzd, hogy a különböző kormányok nál ugye gondot okozott a belső konfliktus, hiszen nem ugyanaz a pártosztatoztak a képviselői, de a kérdés az, hogy, hogy van-e valamiféle panasztételi fórum alacsonyabb szinten a kedvezményezettek számára. Hiszen a kedvezményezettek nem panaszkodhat, nem tettek panaszt a kormányhoz, a kormánynál, hiszen itt harmadik félről beszélünk, hogyha a kedvezményezettek nem tudnak panasszal élni egy közbeszerzési eljárás esetén, és, és akkor így nem lehet kijavítani a hibákat. Nos, van Miltenburg úr. Először is köszönöm szépen ezt a nagyon világos, érthető prezentációt, és el vagyok képedve, megmondom őszintén, hiszen azt látom, hogy a 40%-a a megvizsgált projekteknek, ahol ugye közbeszerzést ellenőrizték, hogy 40%-nál fordultak elő hibák, ez elképesztő, hogy majdnem a, a projekteknek majdnem a fele küzd problémákkal, és egyszerűen nem felel meg a saját szabályainknak. És ez arra a kérdésre vezet, és tudom a saját tapasztalatomból Hollandiában, hogy, hogy a, az is problémát okoz, hogy a némely országban a, az állami szabályozás sokkal szigorúbb, mint az uniós. Tehát az a kérdés, hogy figyelembe vették a nemzeti szabályozásokat, hiszen ez is részét képezi, ezek, ez is benne van ezekben a számokban, vagy csak E, európai Uniós beszerzési szabályokat vizsgáltak meg, és ez a hiba százalék, ugye a megfelelőség és nem megfelelőség csak az európai szabályokra vonatkozik, hiszen az is elképzelhető, hogyha az szigorúbb a szabályozás bizonyos országokban, akkor nyilván logikusan magasabb hiba arányról fogunk beszélni. Nos, összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy komolyan kell venni ezeket az ajánlásokat, és nagyon célszerű, észszerű az, hogy az exante kondicionalitást, ha nem veszik figyelembe az említett országokban, akkor igenis legyen egy ezzel járó szankció. Úgy gondolom, hogy következeteseknek kell lennünk a saját elveinkkel és álláspontjainkkal, és meg kell tenni a szükséges lépéseket, hogyha ezekre szükség van. Köszönöm szépen. Om Omezsi úr, az öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon köszönöm a számvevőszéknek a jelentést, illetve az informatív beszámolót. Egy konkrét kérdéssel fordulok önhöz, illetve többel. Az első, úgy gondolja-e, hogy ezen a piacon, a kohéziós kérdésekben konkrétan a regionális politikával kell foglalkoznunk, gondolok itt más politikákra, illetve a más politikákkal való összehasonlítása, máshol is megtaláljuk-e ugyanezeket a problémákat. Aztán a második kérdésem a nulla hiba százalékra vonatkozik. El tudja -e nekünk mondani, ki tudja -e mondani azt, hogy a hiba százalék csalásból, korrupcióból, származik-e, illetve vannak-e konkrét számadataik 2014-re vonatkozóan? A harmadik kérdésem pedig, mi a helyzet az Olaffal? Jól működik-e a tagállamokkal való kapcsolata, illetve gondolkodik-e abban, hogy egy európai platform csökkenteni tudja a csalást, illetve a korrupciót. Köszönöm. The next question. Köszönöm szépen. Van asszonyi a következő kérdés. Igen, köszönöm szépen ezt a magyarázatot és prezentációt. Úgy gondolom, hogy ezek az útmutatások nagyon fontos lépést jelentenek abban, hogy ezt a hibarányt csökkenteni tudjunk ugye sokszor ezeknek a megállapítása teljesen világos, hogy a fő hiba, a hibák fő oka nem a csalás vagy a nem csalás vagy szándékosság, hanem az, hogy egyszerűen túl sem nem bírnak megbírkozni ezekkel a az administratív terhekkel. Tehát nagyon fontos lenne technikai segítséget nyújtani, kapacitásukat építeni, és azt gondolom, hogy ez, ezzel sokkal hatékonyabban lehetne csökkenteni ezt a hiba arányt. Az is érdekelne, a DigiRegio által és a Transparency International által kifejlesztett integritási csomagokat, ugye olyan megállapodásokat, amelyek a, a szolgáltatásokat kínáló cégek között, ugye, hogy szándékosan a, a titkos színfalak mögötti megállapodásokat tiltják, főleg ugye a korrupciós gyakorlatokat tiltják, és önkéntesen válaszolják, önkéntesen lehet választani az uniós tagállamok fele tagja ennek, és gyakorlat ez, és az, az érdekel nagyon szerint ez hatékony eszköz lehetne -e arra, hogy ezt a hibarányt csökkentsük a tagországokban. A másik kérdésem az, hogy az úgynevezett legjobb vagy a legolcsóbbat ajánló ajánlatevő között különbséget tegyünk. Ugye az egyik lehet, hogy azért attól, hogy legjobb, mert hatékonyabb, és, a, és nagyon számít a kínált szolgáltatás minősége, hatékonysága. Tehát, hogy ne a legolcsóbb ajánlat elvérvényesüljön, hanem a legjobb ajánlat elvérvényesüljön. Ez már bizonyos működik, de például Ausztria példáján tudjuk, hogy vannak ott vannak kisebb ö, ö, közösségek, és egyszerűen kivitelezhetetlen ez a gyakorlat, pontosan azért, mert felmerülhet az a vált, hogy hogy valamiért hátsó, hátsó érdekek fűződnek ahhoz, hogy valakit a legjobbnak, legjobbnak lehessen nyilvánítani, ahelyett, hogy automatikusan legolcsó felé mennek. Tehát kérdezem, hogy ezt meg lehetne valósítani. Elnök, köszönöm szépen, Damátó asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm én is a beszámolót, ezt a külön jelentést, ami eléggé aggasztó, de a valóságot tükrözi. Mi egyébként a helyszínen már ezt tapasztaltuk, de ha most látjuk ezeket az adatokat és ezeket a százalékokat, amelyek ennyire magasak, arra ösztönöz bennünket, hogy a bizottságot lépésekre kérjük. Én szerettem volna kérdést is feltenni önnek el tudná mondani nekünk, hogy milyen hibatípusok fordulnak elő, és hogy ezek ugyanazok-e az egyes tagállamok esetében, vagy régiók esetében. Felmerült bennem az a kérdés is, hogy nem lehet, arról, nem lehet, hogy arról van szó, hogy a menedzsment és ellenőrzési rendszerek nem működnek tökéletesen, és ezért eh, merülnek fel a hibák a pályáztatások során, a közbeszerzések során? Vajon elmondhatjuk-e, hogy esetleg amiatt merülnek fel a hibák, mert nincs elég kompetencia, nincs elég kapacitás, tehát nem jól működnek a tagállamok és a régiók, ez a rendszer, amely menedzselni a pénzek elköltését? Köszönöm. Thank you very much, Mr. Albrecht. Köszönöm szépen, Albrecht úr. Ön is akart valamit kérdezni? Igen, köszönöm szépen. Nem volt időm elolvasni az egész szöveget, tehát már elképzelt, hogy volt róla szó más szakbizottságban. A kérdés az, hogy miben áll a probléma tulajdonképpen az, hogy a tagországok nem rendelkeznek olyan rendszerrel, amely megfelel az uniós irányelveknek, tehát jogalkotási problémáról beszélünk-e, vagy megvan a megfelelő, átültetett megfelelő jogszabály, éppen csak nem követik ezeknek előírásait. És így kerül sor a hibákra. Tehát lehet, hogy a kérdés az, hogy mi van az uniós szabályozással. Eléggé világos a tagországok számára, illetve a kérdés tehát az, hogy hol van a probléma. Ugye, ha el akarjuk kerülni a problémát, akkor meg kell találnunk, hogy miben, miben is áll ez a, az akadály, ez a probléma. És ez kapcsolódik ahhoz a kérdéshez is, hogy melyek a legjellemzőbb, legfontosabb problémák. De meg tudnám mondani, hogy ön szerint miben áll a a probléma. Mert ugye, ha arról van szó, hogy nincs meg megfelelő jogszabály a, a tagországokban, akkor a tagország a ludas a történetben. Hogyha nem követik a szabályokat, akkor a kérdés az, hogy a szabályok nem világosak, vagy pedig ők ö, nem követik a szabályokat. Tehát a kérdés az, hogy miben is áll a probléma, és ki az, akit ezért az egyenpadra kell ültetni. Bresszó asszony, a szó. Eh, Sì, io sono particolarmente interessato. Köszönöm elnök asszony engem. Konkrétan az érdekel, amit a hibák kodifikációjával kapcsolatban mondott a jelentés. Ugye Vogan úrral megnéztük vele együtt, készítünk egy véleményt az Alkotmányügyi Bizottságban, pontosan ezt a kérdést vetettük fel méghozzá konkrétan azt, hogy nincs -e szükség arra, hogy a hibákat jobban kodifikáljuk, tehát hogy meg tudjuk különböztetni a hibákat a csalástól, tehát hogy vagy szándékos csalásról van szó, vagy pedig ugye nem szándékos hibáról. Ennek érdekében lehet, hogy jobb lenne alaposabban megkülönböztetni a hibákat, mert ezek származhatnak abból is, hogy nagyon komplex a szabályozás, vagy esetleg felmerülnek ezek a hibák, de könnyebben ki lehetne őket javítani, hogyha ezzel a tipologizálással világosabban értenénk, hogy miért vagy hol merülnek fel. Fontos lenne egyébként ez azért is, mert ön is tudja, hogy most tárgyaljuk a jobb minőségű jogszabály alkotással kapcsolatos intézményközi megállapodást. Itt is az átláthatóság, a jobb minőségű szabályok állnak a figyelem középpontjában, tehát ez ebből a szempontból is fontos. Az összetettségben, a nem túl világos fogalmazásban nagyon sok lehetőség rejlik a hibák elkövetésére, akár szándék nélkül is, de aztán ebből csalás is lehet. Tehát ez a kérdés számunkra nagyon fontos. Tipologizálni valahogy, kodifikálni valahogy ezeket a hibákat, a leggyakoribb hibákat, azért, hogy aztán utána más módon lehessen jogszabályokat alkotni nemzeti szinten, vagy pedig az európai szinten, hogyha az a, éppen a mi felelősségünk. A második dolog engem is érdekel, de ezt már sokan elmondták, engem is érdekel az, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között. Ugye vannak a nagyobb országok, ahol a kohéziós politika a régiók kezében van inkább, tehát ott sokkal világosabb ez a láncolat, a felelősség a hivatalos intézmények között, hogy mi kinek a feladata, tehát könnyebb megtalálni azt, hogy ki az, aki hibázott, nem feltétlen azért, hogy büntessük, de a szabályok egyébként a közbeszerzési szabályok azok mindig a tagállamokra tartoznak. Köszönöm szépen, és a következő hozzászóló Smolkova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kiváló ez a jelentés, köszönöm szépen a munkát. Csatlakozom az előttem szólókhoz, egyetértek velük, hogyha súlyos hibákat követnek el, akkor fel kellene függetni, függeszteni a kifizetéseket. Tényleg ez az utolsó lépés, amit meg kell tennie a bizottságnak. A kérdésem a következő, mit tudunk megtenni az együttműködésre már tettünk javaslatot a régiók bizottságával, engem érdekelne, hogy mit gondol előre a régiók bizottsága. Aztán vannak olyan tagállamok, akik nem tartják be a kondíciókat, vannak, ahol nincsenek ilyen exante feltételek, és a azokról a régiók, azokra a régiókra az igaz is, ahol a legnagyobb a hiba Áon úr pontosan bemutatta, pontosan azok esetében igaz ez a leginkább, amelyek a legelmaradottabbak. Érdekelne tehát engem, hogy a régió bizottságával, illetve ezekkel a régiókkal milyen az együttműködés, Szlovákiára és Hollandiára utalnék, mert ugye ők lesznek majd, ők veszik át a tanácselnöklését, tehát talán ezt a témát a figyelem középpontjába lehetne emelni, és akkor tovább lehetne követni általánosságban is nagyon fontos lenne, hogy ezeket a hibákat megszüntessük, amelyek ennyire makacsul mindig jelen vannak. Elképzelhető, hogy azok a tagállamok, ahol észreveszik a jogszabályi hibányos, hiányosságokat, nem tudják, hogy hogyan lehetne eljárni, vagy hogyan lehetne ezeket kiavítani. El kell mondani a tagállamoknak, hogyha így folytatják, akkor ezeket a hibákat nem fogadjuk el, de segíteni is kell őket abban, hogy a jogalkotást átalakítsák. Tehát régiók bizottsága és együttműködés Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony Herman úr. Ja także chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten raport, ponieważ... Köszönöm szépen. Én is szeretném megragadni a lehetőséget, és köszönetet mondani az előadónak a támogatásért. Nagyon átfogó ez a jelentés, nagyon sok probléma fölmerül a közbeszerzés kapcsán. A kérdésem a következő. Nem gondolja el, hogy van -e egy kulcs probléma ezen a területen, ez pedig az, hogy a közbeszerzés rendszere annyira bonyolult. Egyrészt ott vannak az irányelvek, másrészt ott vannak azok a helyzetek, ahol a tagállamok túlszabályozzák a dolgokat, és ezáltal az egész rendszert terhelik. Pedig ez már most sem egyértelmű, Orbik úr beszélt arról, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem valósítják meg a, a szabályozásokat. Ennek eredményeképpen olyan helyzetbe kerülünk, hogy képzeljük el például mi vagyunk a kedvezményezettek, és előttünk áll a rendeletek labirintusa. Rendkívül nehéz átlátni ezt a labirintust, végigmenni rajta hiba nélkül, A hibák egy része ugye nem szándékos, hanem egyszerűen téved az ember a folyamat során. Függetlenül a számvevőszék javaslataitól, ajánlásaitól, nem gondolja el, hogy a leges-legelső ajánlásnak annak kellene lennie, hogy az egész rendszert egyszerűsíteni kellene. Tehát, hogyha egy ilyen javaslattal rukolnának elő a bizottság felé, és a bizottság úgy döntene, hogy legelőször is az egész rendszert egyszerűsíteni, akkor lehet, hogy ezen a megfelelő ösztönző arra, hogy aztán a tagállamok is egyszerűsítsék saját rendszerüket. Dziękuję pani předsedkyně za... Bocsák úr. Mm, Köszönöm szépen. A Hetman kollégát követve szeretném a következő megjegyzést tenni. A jelentés 33. pontjában azt olvassuk, hogy az országok csak nagyon kevés szabálytalanságról számolnak be az OLAF felé. 2007-13 között Spanyolországban nem azonosítottak szabálytalanságot, amely csaláshoz kapcsolódna. Nos, ezt nagyon furcsának tartom. És fölmerül bennem a kérdés, hogy a számvevőszék valósnak tartja ezt a jelentést, valósághűnek, tehát tényleg nincs csalás ebben az országban, mert hát ugye akkor ez rendkívül jó fényt vetne ezekre az országokra. A 29-es pont a cseh köztársasággal foglalkozik. Itt azt olvassuk, hogy nagyon sok hatóság különböző jogi értelmezést ad ugyanarról a kérdésről, mégis az audit eredmények eltérőek. Ezt hogyan értékeli, hogyan kezelik ezt a számvevőszéknél,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 E úgy gondolom, az is nagyon fontos, hogy milyen fajta auditokra kerül sor, és akkor egy ilyen audit jelentés kerekedik ki belőle, mint ami előttünk fekszik. És nagyon világos, hogy ami itt valóban, ha valóban az a helyzet, amit itt leírnak, akkor az valóban aggodalomra ad okod. Sokan mondták előttem, én is szeretnék utalni rá, hogy egyszerűsíteni kell a dolgokat, de azt is meg kell gondolnunk, mi történik akkor, hogyha nem tartjuk magunkat a szabályokhoz. A kohéziós politika túlságosan fontos sem, hogy az ember az ilyen helyzetet szó nélkül hagyja, és ne tegyen valamit az orvoslása érdekében. És éppen ezért a, azon tagállamok, és főleg ugye a szegényebb országai számára nagyon fontos ez a rendszer, és hogy megkapják a pénzt, és éppen ezért nagyon fontos, hogy betartsák a szabályokat. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy elhangzott jó néhány kérdés. Láthatjuk, hogy elég sok érkezett. Úgy látom, hogy néhány az Európai Bizottság asztala, de először szeretném önnek Owen úr önnek megadni a szót, és aztán pedig a bizottság képviselője kap szót, hogy válaszoljon a kérdéseket. Tessék önni a szó. Nos, köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a nagy érdeklődést. Legalább 13-an 13 tagot számoltam meg, ez komoly. Nem biztos, hogy mindenre tudok válaszolni, de, de vagy szóljon, hogyha túl sokáig veszem igénybe a szót azt kérdezte, hogy ugye felmerült a kérdés, hogy ö, tagország vagy régió. Van legalább 13, mondja Owen úr, lehet, hogy 15 is. Derek Vaughan a, és, a, és a jó magam is versziek vagyunk, ahol a rugby csapat 13, tehát azt mondom, ha ennyien vagyunk, akkor már jók vagyunk, 15, akkor már jók vagyunk. Tehát ugye az a kérdés, hogy hol van a probléma, tagországi vagy régiós level. Mi azt gondoljuk, hogy itt a rendszer szintű problémáról mhm. beszélünk mind a két szinten. Ahol vizsgálódtunk, megnéztünk három nagy tagországot, akinek már régóta vannak problémái komoly hiba százalékokkal. Spanyolország, Franciaország és az Egyesült Királyság és elég sokfélék ezek a hibák. Nem mentünk le addig a szintig, hogy, hogy megnézzük, hogy Andalúziának teszem azt, miből adottak a problémái, mert nem voltak, nem lett volna érvényes a minta, amivel dolgoztunk, de hogyha hogyha egy ilyen tanulmányt végez az ember, akkor, akkor fontos látni azt, hogy milyen szinten léteznek ezek a problémák. Ez egy dolog, amit észrevettünk, ahol azt gondoljuk, hogy jó irányba mennek a dolgok, ez a, az, a konnektivitás a központi kormányzat és a régiók között is. Nagyon jó kezdeményezéseket látunk a központi kormányzat részéről, például, hogy központosított közbeszerzési szervezeteket hoztak ez számos el, vagy csalásellenes ügynökség, például Olaszországban, tehát az a lényeg, hogy ezt az üzenetet eljuttassuk a régiókhoz, és a, a közvetezést végző emberekhez eljusson ez az üzenet a régióknál. Azt gondolom, hogy itt majd további előrelépésre kerülhet sor, és uh, itt számítunk a bizottság segítségére idővel. Vogon úrnak is köszönöm szépen, és köszönöm, hogy kétszer is meghallgatta a, az előadásomat. Az jó, hogy néhány tagállam már tett lépéseket. Ön is tudja, mint hogy én, hogy vannak problémák, és az éves jelentés megint csak rámutatott nagyon súlyos, komoly hibákra, amiket leginkább elkerülni szeretnénk. Az éves jelentésről beszélünk, amelyet vezetőbeosztású tisztviselők raktak össze később ezeket ma nyilvánosságra tudjuk hozni, eh, hiszen ebből a többiek is tanulhatnak, és így ez leszivároghat az információ, a tanulság a régiókhoz. Vannak jó dolgok a közbeszerzési eh, szabályok területén, vannak egyszerűsítési irányuló tevék, eh, törekvések az új szabályokban. Például még bonyolultabbá teheti a dolgokat. Például a környezetvédelmi és szociális dimenziónak a megjelenése, amit nagyon is üdvözölt a parlament, de nyilvánvalóan az új szabályok átmeneti időszakkal járnak, amelyek át, átmenetileg nagyobb bonyolultságot és több hibát jelentenek. De úgy általában az új szabályok nagyobb egyéni elbírálásra, illetve egyszerűsítésre adnak lehetőséget, és ezt kérte az Európai Számvevőszék már évek óta, hogy a végrehajtás, ugye az a folyamatos megvalósítása a tagállamoknál itt van nagyon fontos szerepe, és erre majd valószínűleg reagál a bizottság, hiszen így kerülnek le a dolgok helyi szintre. Az európai számvevőszék még mindig talál olyan hibákat, amelyeket a bizottsági ellenőrzéseknek meg kellett volna találniuk. Tehát idővel jobban meg kell bíznunk a bizottság, illetve a, a tagországok saját auditjaiban, és addig is, amíg ezt elérjük, igyekszünk megfelelni a ránk bizott feladatnak. Többen említ említették, hogy a kifizetések felfüggesztés esetén az automatizmus kérdéseket vet fel. Ez a bizottság belátására van vízba, elnök eldöntése, hogy az ex ante kondicionalitás hogyan ítéli meg maga a bizottság, de itt a szabályozás nagyon egyszerűnek tűnik, és azt gondolom, hogy a bizottság is majd ezt megerősíti, hogy 2016-ban úgy döntenek, hogy még mindig nem teljesítették ezeket a feltételeket, akkor e, ennek oda kell vezetni, hogy felfüggesztik a kifizetéseket nagyobb. Milyen formában valósul meg, milyen alapokra vonatkozik, ez megint egy olyan dolog, ahol a bizottság belátása szerint arányosan fog tudni fellépni saját, de azt gondolom teljesen világos, hogy 2016 végével mire fog sor kerülni, hogyha eddig addig az időpontig sem felelnek meg ezek az országok az exente kondicionalitásnak. Addig még van egy év, és vannak olyan országok, ahol előrelépés történt ebben. Thomas is asszonynak válaszolva, elmondom, hogy hogy van-e helyi szinten kedvezményezettek részére panasztételi fórum. Nem tudom, a, milyen a horvát helyzet, de minden, minden tagországban van olyan ö, felsőbb auditáló szervezet, és ide kerülnek a panaszok, ide lehet fordulni, vannak esetleg olyan ombudsmanok, ombudsmani hivatalok, ahol állást foglalnak, és ahova lehet fordítani, fordulni. Én azt gondolom, hogy erről megint a bizottság tud majd többet mondani, Van Wittenberg úrnak válaszolva, hogy a túlbonyolítás ez probléma-e. Igen, találtunk olyan problémát, például Cseh köztársaság, a lehető legjobb szándéka persze, kicsit túl liegte a dolgot. Aztán ugye elképzelhető, hogy túlság, hogy máshogy értelmezik az irányelvet. 29. oldalom, ugye az olasz értelmezéssel kapcsolatos problémákat említjük. Omadzsi úrnak válaszolva, ugye az volt a kérdés, hogy van-e más területen is probléma, például a közös agrárpolitikában? A válasz igen, egy évvel ezelőtt nyilvánosságra hoztunk egy jelentést, amely pontosan a mezőgazdasági területen vizsgálódott, és nagyon hasonló volt annak is az összetétele, de most a kohéziós politikára koncentráltunk, hiszen itt, itt nagyon nagy a hiba százalék, és itt nagyon komoly összegekről beszélünk, de a hibák hasonlóak a mezőgazdaságban is. Nos, mi van a csalással? Mel említjük 25-26. oldalon a csalást, az éves jelentésünkben is utalunk erre, beleértve azokat az eseteket, amelyeket az Olafhoz utaltunk. Azt gondolom, hogy ez a, nem a mi dolgunk auditoroknak, hogy eldöntse, hogy minek kellene az Európai Ügyészséghez kerülnie. Ez is ugyanolyan kérdés, hogy mennyire használjunk egy átláthatósági csomagot. Nem vagyok politikus, de én azt mondanám, hogy a munkánk szelleme pontosan azt célozta, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk. És a bizottság első éves csalás jelent, első csalásra kapcsolatos éves jelentésében szerepelt, mi azt mondtuk, hogy ebben a tekintetben több adatra van szükségünk, nagy, nagyobb átláthatóságra. Tehát abszolút ebben a szellemben dolgozunk, Damato asszonynak válaszolva. Nem szoktuk régiókra lebontani a hibákat, de próbáltunk olyan sok részletet megadni a hibák jellegével kapcsolatban típusáról a mellékletekben, hogy komoly, közepes és kisebb hiba. Komoly hiba, csak hogy világosak legyünk, olyan hibák, ahol azt gondoljuk, hogy a nem megfelelő ajánlattevő nyerte el a szerződést, és ez, ez nagyon komoly. Ennek különböző okai lehetnek nyilvánvalóan, de ez azt jelenti, hogy a nem sikerült elérni a célt, vagyis hogy a pénzünkért a lehető legjobb, legnagyobb értéket kapjuk meg. A úrnak válaszolva, azt gondolom, hogy nincs egy nagy válasz. Az administratív kapacitás és a terv, alultervezés is nagyon nagy okai ennek a hibaaránynak, és itt megint mindig a komplexitást hibáztatjuk ezt már nagyon jó néhány közbeszerzése kapcsolatos irányelv is célozza, ezeket nem mindig ültetik át megfelelően, nem mindig értelmezik helyesen, az szerint, hogy az európai jogalkotónak mi volt vele a szándéke, szándéka. Aztán néha saját szabályozással tovább bonyolítják a tagországok a dolgot, és, a, és ez maga ad tártalajt a, a, a csalásoknak ezt öm, aztán Bresszolszonynak válaszolom, hogy a hibák jobb kodifikálása val, tehát hogy meg lehetne különböztetni a komplexitásból és a csalásból adódó hibákat. Ahogy már mondtam, hogy a csalást nagyon nehéz bizonyítani, és nem a mi, dolg, nem, ez nem a mi dolgunk. Tehát amikor mi azt látjuk, hogy erre bizonyíték van, akkor azonnal továbbítjuk az ügyet az Olafnak, hogy végezzék a dolgukat. És azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban az első táblázatban, 18. oldalon találunk komoly, szignifikáns és apró hibák. Azt gondolom, hogy ezt, tud, ezt tudtuk ebből kihozni, és ha megnézze a hibákat, akkor hogy mik okoznak szignifikáns, komoly és apróbb hibákat, tehát ezt érdemes megfontolni. Na most az, hogy ennek emögött csalás áll le, az már másnak a feladata ezt megállapítani. Smolkova asszonynak válaszolva, a felfüggesztéssel kapcsolatban igen, van bizonyos fokú automatizmus, amennyiben az exante kondicionatás nem teljesül, de nyilván a bizottságnak van itt egy döntési belátási joga dönteni, a, mérlegelni ki nyilvánosságra hozták a cselekvési tervüket, és ebbe volt nagyon sok konstruktív javaslat, a tagországok bevonása, a képzése, hogy, hogy tanuljanak a, a hibákból, és javítsanak az adminisztráción. Meghívtak egy közös értekezletekre, szó, biztossal is, hiszen nekik nagyon fontos vezető szerepük van, és annál jobb, minél, minél jobban ezt dolgoznak, annál jobb. És már nagyon várom ezt a ezt az értekezletet, hiszen itt közösen fognak fellépni vezető szerepben a biztosok. Nos, még néhány eh, Hetman úrnak válaszolok, hogy az egyik legnagyobb probléma, és már évek óta kérte a számövőszék azt, hogy egyszerűsítsünk, hiszen be, ezekben a szabályokban benne van a lehetőség, hogy ezeket egyszerűsíteni lehessen, méghozzá úgy, hogy az átültetéssel ezeket egyszerűsítjük, erre majd a bizottság fog valószínűleg reagálni. Nem a mi tisztünk erről többet mondani, csak érdekelt minket, hogy bizonyos tagországok, amikor jelentenek ugye a, a dolguk szerint, nem jelzik ezeket úgy, mint potenciális csalás gyanús eseteket. Elképzelhető, hogy vannak, akiknek természetesen ellenérzése van valami csalásként, vagy csalási a gyanús esetként megjelölni, amíg az nem bizonyított. Ezt nem tudom. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, hogy ez azt jelenti-e, hogy ha nem jelentünk csalás, gyanús csalás esetet az olapnak, akkor nincs is, vagy hogy esetleg az illetékes hatóságok például Spanyolországban nem teszik megfelelően dolgokat, dolgukat. És hogy melyek, mely esetek kerülnek a bíróságra. És aztán Rurász úrnak először is köszönöm szépen az észrevételét, hiszen éppen velünk értette egyet, hogyha vannak törvények, vannak rendeletek, akkor azokat be kell tartani, és ez abszolút egyetértek alapvető fontos ez a parlamentben, hiszen jogakodóként lép fel. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz végszó, zárszó a számomra, és köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket és a válaszokat. Most pedig az Európai Bizottság képviselőinek adom meg a szót. Marian asszony, öné a szó, tessék. Thank you very Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, hárman jöttünk, úgyhogy mindannyian szeretnénk hozzászólni ehhez a vitához. A közbeszerzési igazgató, illetve az audittal foglalkozó igazgató is szeretné kiegészíteni az én hozzászólásomat. Én három gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Osztjuk a célkitűzést mindannyian, minden résztvevő. Ez azt jelenti, hogy a közbeszerzés hatékony megvalósítását szeretnénk látni az Európai Struktúrás Beruházási Alap keretében. Ez pedig azt jelenti számunkra, hogy a tagállamok a lehető legjobb minőségű projekteket tudják kiválasztani, amelyek a legjobb áron valósulhatnak meg. Célunk az, hogy ez az egységes piacon belül történjen, tehát legyenek határon átnyúló, átnyúló tenderek. Ezen kívül támogatni kívánjuk a tagállamokat, hogy valóban komolyan küzdjenek a korrupció ellen, illetve akadályozzák meg, hogy ez a közbeszerzés területére belépjen. Aztán második megjegyzésem a számbevőszék jelentésével kapcsolatos. Üdvözöljük a jelentést, Köszönjük szépen Owen úrnak az elvégzett munkát, illetve az együttműködést. Már elhangzott, hogy elfogadtuk a javaslatokat, és most történik a megvalósítás. Nem szeretnék az összes ajánlásra kitérni, egy-két megjegyzéssel élnék, ha megengedik először is. Nagyon hálásak vagyunk azért a javaslatért, amely kimondja, hogy a bizottság a közbeszerzéseket javítani kívánja, és ez magasabb politikai szinten kell, hogy ö, érvényesüljön, tehát a biztosok szintjén. December 1-én lesz ennek az első ö, aspektusa. A biztos úr, a biztos asszony találkozni fog ö, Owen úrral. A fejlődést, az előrelépést fogják ö, ö, nyomon követni. Aztán a harmadik és talán a leghosszabb felvetés, amit ezről szeretnék többet beszélni. Konkrétan ez azt jelenti, hogy mi a mi megközelítésünk a tekintetben, hogy segítsük a tagállamokat, hogy erősítsük a közbeszerzési kapacitásaikat. Vannak megelőző eszközeink és korrektív eszközeink. A megelőző eszközökről szólok néhány szót, kollégám pedig majd a korrektív eszközökről. A megelőző eszközök a következők. A DigiGrow-val együttműködünk, kéz a kézben dolgozunk, hiszen ugyanazok az ő célkitűzéseik, mint a miénk. Kidolgoztunk már a másik főigazgatóság segítségében nemzeti cselekvési terveket, pontosan azokat a tagállamokat célozva, amelyek az ex-ante feltételrendszernek nem feleltek meg, Ávan úr már említette őket. Hozzátenném, hogy időközben volt még három ország, amelyek végrehajtották a amely végrehajtotta a cselekvési tervet, és most már ezek a tagállamok is teljesítik a feltételeket Málta, Lengyelország és Lettország a három tagállam, amelyekről szó van. A többi tagállam esetében a nemzeti cselekvési tervek megvannak, ezeket 2016 végéig kell végrehajtani. Néhány példát mondok csak röviden, mert fontosak ezek a mai kérdésekhez. Az, hogy nagyon világos, kodifikált jogszabályrendszer legyen, tehát nem egy összekevert csaláta, hanem nagyon világos közbeszerzési jogszabályok létezzenek, olvashatóak és könnyen értelmezhetőek, felhasználhatóak legyenek ezek a szabályok. A megfelelő képzési rendszerekre is nagy hangsúlyt fektetünk. Szerintünk nagyon fontos, hogy a résztvevők, az érintettek profi módon értsenek ehhez a témához, folyamatos képzést kapjanak megfelelő útmutatást nyújtó eszközök. Mi előállítottuk ezeket az eszközöket, amelyek útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetnek, hogyan lehet elkerülni a leggyakoribb hibákat a közbeszerzésben. De nyilván mindenkinek szüksége van a világos útmutatásra a munkájához. És még valamiről szeretnék beszélni, az egyik kolléga említette ezt. Van egy kísérleti projektünk a Transparency international lel együtt dolgozva, úgynevezett integritás csomagokat készítünk. Van egy civil szervezet mondjuk például, amelyik a megfigyelő lenne, van egy megállapodás a szerződő hatósággal, illetve az összes vállalkozással, amelyek részt vesznek ebben a folyamatban. Mindenki elkötelezi magát az átláthatóság mellett, és amellett, hogy potenciális korrupció jellegű cselekményeket nem fognak elkövetni. Ez tehát most zajlik, 2016-ban fejeződik majd be ez a kísérleti projekt, kiértékeljük majd, és megvizsgáljuk, hogy mennyire lehet kiterjeszteni, kibővíteni. Talán egy utolsó dolgot gyorsan az Exente feltételrendszerről, mielőtt befejezem. Az első értékelést mármint a compliance, tehát a szabályteljesítés kapcsán nemzeti szinten végezzük. Tehát vannak nagyon nagy tagállamok, ahol több régiót érdemes vizsgálni. A 2016-os év végéig zajló elemzésben az egyes régiókat külön vizsgáljuk, a tekintetben, hogy a cselekvéseket végrehajtották-e. Nyilván nem csak nemzeti szinten fogunk ellenőrizni, hanem regionális szinten is megnézzük, ha vannak ilyen regionális programok, cselekvési programok, hogy azokat a cselekvéseket végrehajtották-e, amelyek szerepeltek a regionális szintű tervben. Mert hogyha ezek megvannak, akkor nem kell felfüggeszteni a regionális programokat, csak a figyelmet hívjuk fel azokra, ahol még mindig nehézségek vannak. Én most itt abba hagyom, és átadom a szót a kollégámnak, mert az idő nagyon rövid. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony, és akkor parancsoljon Zele úr. Köszönöm szépen, elnökasszony, jó napot kívánok mindenkinek. A DG Radio oldaláról is szeretnék köszönetet mondani Winowen úrnak és csapatának, mert nagyon kiváló munkát végeztek a közbeszerzési eljárások témájában, kiváló az a külön jelentés. Igaz az, amit a jelentés állít, nem konkrétan a kohéziós politikára vonatkozik ez, nem csak erre vonatkoznak a szabályok, viszont az egyik legfontosabb feltétel ez minden befektetés esetében, hogy a szabályokat betartsák, tehát a Digi Régióban is így van ez, aztán bevőszik magyarázata logikus, látszik, hogy milyen hiba arány van, és ez számunkra is fontos. Ahogy önök jelezték ezt a jelentésben, most már több mint két éve zajlik a munka, nagyon sok útmutatás és tanácsadás is, tanácsadásra is sor, sor került. Viktória a kolléganőm most mondta, hogy most változtattunk, egy kicsit nagyobb léptékű cselekvésekbe szeretnénk bocsátkozni, minden érdekeltet, érinte partnert bevonva. Az ellenőrzésekhez kapcsolódva szeretnék szólni néhány szót arról, hogy a DigiRegio milyen súlyos szabálytalanságokat tárt fel és hogy milyen pénzügyi korrekciókra került sor 2005-től kezdve. Egyébként kéz a kézben a pénzügyi korrekciókkal olyan lépések is zajlanak a DigiPro és a DG Regióval együtt, hogy javítsuk a tagállami rendszereket. És itt különösképpen arra gondolok, hogy hogyan használják fel a restriktív feltételeket, hogy hogyan lehet az átláthatóságot növelni ezekben a folyamatokban, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy post nem ordosuljanak a szerződések, mert ez aztán ugye még további hiba lehetőségeket vet fel. És egyébként ennek már meg lett az eredménye, már 2007-ben sikerült azonosítani ezeket a szabálytalanságokat, illetve bizonyos típusú szabálytalanságokat a tagállamoknak útmutatót küldeni, és valóban jók ezek az útmutatók, mert leírják, hogy milyen típusú hibákat lehet szinte rögtön a helyszínen elkerülni, de a hatóságoknak is nagyon hasznos útmutatás ez, mert ők tagállami szinten tudják javasolni a változtatásokat. A mozertannal kapcsolatban is volt egy kérdés, én egyébként említeném, hogy a szemvevőszék adott ki egy ilyen véleményt 2004-ben az egyszeres ellenőrzés témájában, és azt mondta, hogy ez lenne az út előre. Mi az ellenőrző hatóságokkal együttműködünk, és komolyan dolgozunk azon, hogy ugyanolyan módszertan alapján járjunk el. 2011 óta az ellenőrző hatóságokkal már az ellenőrző listánkat is megosztottuk, tehát hogy mi a közbeszerzések esetében mit veszünk figyelembe, és folyamatosan ellenőrizzük az ellenőrző hatóságok munkáját, annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy ők is ezt a közös módszertant használják, és ahogy Winowan úr is mondta, a bizalmat évek alatt lehet kiépíteni, a monitoringot folytatni kell. Most ott tartunk, hogy már olyan szintre jutottunk, hogy 42 ellenőrző hatóságra nagyon jól támaszkodhatunk, mert kiváló munkát végeznek, a standardokat betartatják, és ők több mint a 91%-át ellenőrzik az alapoknak, tehát az nagyon jó. A román féle még mindig együtt dolgozunk, hogy a standardot javítsuk, hogy a módszertant erősítsük annak érdekében, hogy ők is a megfelelő, a közös módszertant használják. Szeretem volna reagálni még az elhangzott számadatokra is. A számvevőszéknek köszönöm, hálás vagyok annak, hogy a jelentésben tulajdonképpen a mi cselekvési tervünket is közzétették, reagálnunk kell, de hát nagyon jól leírják a bizottsági cselekvési tervet az ő külön jelentésükben. Természetesen azért fogjuk majd ezt még reklámozni, és elküldjük ezt mindenkinek december 1-ével de az itt elhangzottakra is szeretnék reagálni. Ugye felmerült a 40%-os arány, és egyébként ez világos a külön jelentésben, különösképpen a 19. oldalon a szenvevőszék azt mondja, hogy ez a gyakoriság, tehát hogy ugye minden évben a jelentésben ez felmerül, és Winowen úr nagyon világosan elmondta, hogy a hibák 29%-a súlyos. Tehát vagy az alvállalkozó, vagy pedig az együttműködő partner nem kellett volna, hogy megkapja a szerződést, de ettől függetlenül nem biztos, hogy pénzügyi korrekciót szabunk ki, nem feltétlenül kell ennek bekövetkezni, mert hogyha nincs meg a szabályok betartása a folyamat egy részében, és ez kevésbé súlyos hibát érint, akkor lehet még orvosolni. Lehet, hogy mindez nem befolyásolta az egész folyamat végeredményét, a közbeszerzési eljárás végeredményét. Tehát utalnék a számvevőszék éves jelentésére is, amelyet most kedden mutattak be a KONT szakbizottságnak az Európai Parlamentben, az egész EU költségvetésre a hiba arány 4,4%-os, és nem pedig 40, úgyhogy ezért nagyon óvatosan járjon kell ezeknek a számoknak a használatával. Szintén nagyon világosan hallottuk azt is, hogy a jelentésben vannak bizonyos számadatok, amelyeket a tagállamok közölnek, például 1200 hibáról beszámolnak a tagállamok, bocsánat, 12 ezer szabálytalanságról, lehagytam egy nullát, az nem mindegy, tehát 12 ezer szabálytalanság, és ezek közül a csaláshoz a gyanú szerint kapcsolódik az, egy, az egyharmad. És a tagállamok adták be ezeket az adatokat, tehát azért óvatossággal kell ezt kezelni, de azért nem ennyire súlyos a helyzet, nem mindig családról, csalásról van szó, a korrupció problémája szerte Európában megvan. Nagyon sok tanulmány mutatja ezt, és azt, hogy a közbeszerzés különösképpen tártalaja ennek, tehát itt nagyobb a korrupciós kockázat. Viszont a problémák inkább olyan jellegűek, hogy nincs elég kapacitás, nincs elég információ, a tudás, tapasztalat hiánya. Nagyon sok szerződő hatóság van szerte Európában, tehát egy kis önkormányzatnak nem biztos, hogy megvan az administratív kapacitása arra, hogy az összes szabályt részletesen végrehajtsa, és így tovább. Tehát ez gyakorlatilag egy a rendszeren belül rejlő kockázat. Fontos tehát ezeket a kapacitásokat a tagállamokon belül, a régiókon belül beazonosítani, és így segíteni a tagállamokat a helyzet javításában. És végül, de nem utolsó sorban, szeretnék mm, én is elmondani, hogy nem csak az EU szabályokat veszük figyelembe, amikor ellenőrzünk, hanem a nemzeti szabályokat is figyelembe kell venni. Hogyha a nemzeti szabályok túlságosan összetettek, és az EU-s szabályokat még bonyolítják, akkor ez is szabálysértésekhez, szabálytalanságokhoz vezethet. Tehát a tagállamokkal itt is együtt kell dolgoznunk, hogy egyszerűsítsék a nemzeti szabályozást annak érdekében, hogy a teljes kép ne legyen ne legyen komplexebb, ne legyünk katolikusabbak a pápánál, vagy realistábbak a királynál, ahogy ezt mi mondtuk Franciaországban. Tehát azért fontos a tagállamokkal való együtt, végzett együttmunka. Köszönöm szépen, Nyúnyez úr szeretne valamit hozzátenni. Uh, thank you very much, Chair. I'll try to be short. I think that we all agree that... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Azt hiszem, hogy uh, mindent értünk abban, hogy administratív változtatásra van szükség. Az administratív kultúrát kell megváltoztatnunk, és jobban kell értenünk, hogy mi a célja és a szellemisége a közbeszerzésnek, illetve a közbeszerzési szabályoknak. Ezért a DG régióval, illetve a számvevőszékkel együttműködünk annak érdekében, hogy egy szerződéses megközelítést alkalmazzunk azon tagállamokkal, akik szisztematikus nehézségekkel küzdenek a közbeszerzés terén. Hiszünk abban, hogy megfelelően kell alakítani a rendszert, itt azonban pozitívumokat kell szolgálni, pozitívumokkal kell szolgálni a tagállamoknak, hiszen hogyha a tagállamok nem látják, hogy mi az előnye egy megfelelő működő közbeszerzési rendszernek, akkor addig nem fogják megváltoztatni a rendszerüket. Ez azt jelenti, hogy technikai segítséget kívánunk nyújtani, támogatjuk a helyi fellépéseket, a változás előremozdítását. Nem csak ebben a szellemiségben gondolkodunk, hanem a DJ régióval együtt aktívan szerepet vállalunk ebben segítünk a tagállamoknak a közbeszerzési rendszerük javításában. Másodszorban, ami a szabályok komplexitását illeti, a 2014-es reform egy eszköztár, hogy ha fogalmazhatok így, tehát egy eszköztár keretében működik, javítja a rugalmasságot, javítja a szerződéses hatóságok lehetőségeit, intelligensebb, kevésbé merev rendszer, ahhoz, hogy ezt megértsük, képzésre van szükség, látni kell pontosan nemzeti szinten, hogy milyen lehetőségek rejlenek a rendszerben, hogy ezt megfelelően tudják kiaknázni. Aztán, ami az adatok gyűjtését, illetve annak fontosságát illeti, a bizottság egy egységes piaci stratégiát hozott létre, és ebben a stratégiában az adatokkal és a közbeszerzésekkel kapcsolatban vannak kitételek, Célunk az, hogy ösztönözzük, bátorítsuk a tagállamokat arra, hogy a közbeszerzési, közbeszerzési szerződésekről egy regisztert, egy nyilvántartást vezessenek. Ez segítené az egész közbeszerzési eljárás e, átláthatóságát, illetve az irányítást is. Ezen kívül e, nagyobb mértékű információra van szükség, és automatikus információkezelésre az, az auditok kapcsán. Ez azt jelenti, hogy egy Európai Uniós audit eredményét mindenki lássa, mindenki tudja, és egy közös megvalósítási kultúrát alakítsunk ki az Európai Unióban. Harmadsorban elemző eszközöket kell kialakítani, illetve föltáró eszközöket, amelyek, amelyek segítségével a hibákat föl lehet tárni, és így az úgynevezett rendfenntartó politikákat megfelelőben alkalmazhatjuk. Ez azt jelenti, hogy nem az egyszeri és sporadikus hibákra szeretnénk rávilágítani, hanem inkább a szisztematikusabbakra. Aztán nézzük, mit teszünk annak érdekében, hogy a közbeszerzés terén a határon átnyúló képzést javítsuk. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az IMCO szakbizottság elé tartuk, nem sokára ezt elfogadjuk, és reményeink szerint ez segíteni fog a tenderezőknek, a kisebbeknek is, abban, hogy egy egységes dokumentum benyújtásával részt vehessenek a közbeszerzésekben, tehát nem kell a dokumentumok, dokumentumok sokaságát benyújtani, hanem egyetlen egy dokumentumot kell benyújtaniuk a tenderezőknek, és ez fogja tanúsítani a megfelelőség, illetve a esetleges kizárási kritériumokat. Aztán, ami nincs rajta a radaron, például a közbeszerzési lehetőségek jobb lefordítása. A publikációs iroda nagyon érdekes munkát végez ebben a tekintetben. Segítünk a cégeknek abban, hogy nagyobb lehetőségeket megragadhassanak a közbeszerzés terén itt Európában. Jönkaszka biztos, illetve a DG elkötelezett amellett, hogy, hogy ezeket, ezeket a, a elképzeléseket megvalósítsuk a DG régióval együtt, illetve a számvevőszék bátorító ösztönzése mellett. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt ebben a vitában. Owen úr, nagyon érdekes volt a prezentációja, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Úgy tűnik, hogy egyértelmű jelentés van a kezünkben, határozott ajánlásokkal, a bizottságnak ott van az, a cselekvési terve, a jövőképe, és a megvalósítás folyamatban van. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, a bizottság és a szemvevőszék képviselőit, tájékoztatnám, hogy a Regi Szakbizottság továbbra is nyomon követi majd ezt a folyamatot, mert rendkívül fontosnak tartjuk ezt. Látták a vitából is, hogy nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést, és remélem, hogy hamarosan jobb hírekkel szolgálhatunk majd egymásnak, és ismét találkozunk. Köszönöm szépen. Most pedig lépjünk tovább következő napi rendi pontra. Our second guest this morning uh, is Mr. Frederick Valier. Is that correct? Fredrik Valier úr a következő vendégünk. Az Európai Régiók a CIMA e vezetője, és a CMR e jövőbeli munkájáról fog beszámolni. Ezt a szervezetet 1951-ben hozták létre. Egy európai szintű szervezetről van szó tehát, 16 tagszervezettel, mintegy 41 országból. Célja, hogy 105 ezer, 150 ezer önkormányzatot képviseljen, és minden területen felügyelje a jogszabályok kialakítását, illetve megvalósítását, valamint eszmecserére ad lehetőséget a helyi, a regionális szervezetek számára a nemzeti szinttel együtt. 2011-ben látogattatt el hozzánk utoljára az Európai Települések és Régiók Tanácsa, tehát hosszú a hiátus. Most kiváló a lehetőség tehát az új regi bizottság tagjai számára, hogy megtudják, miről is szól ez a szervezet, amely nagyon sok helyi és regionális önkormányzatot képvisel. Egy óra áll rendelkezésre, nagyjából, és először megadom a szót Valjev úrnak, mint egy 15 perces prezentációra, és aztán a képviselők kapják meg a szót, kérdésekre, válaszokra lesz lehetőség. Thank you, Chair, and thank you, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, hogy a szervezetünket a szakbizottság előtt bemutathatunk a CMR. ahogy azt ön is elmondta, a legszélesebb, körülös legrégebbi európai szervezet, amely helyi és régiós önkormányzatokat képvisel, 60 nemzeti szervezetet képviselnek 40 ország, több mint 40 országból, nyilvánvalóan nagyobb területről merítünk, mint az Európai Unió, de természetesen minden Európai Uniós ország képviselteti magát. A célunk az, hogy elősegítsünk egy békés, konstruktív, demokratikus Európát, segítsünk építeni az önkormányzatok segítségével a szubszidiaritás elvének figyelembevételével és azzal, hogy bevonjuk a az állampolgárokat a döntéshozatalva Elismert szociális partner az Európai Párbeszédben, eh, ahol az önkormányzatok, mint munkaadók jelennek meg, ezt 2011 ben erősítette meg. Az a képviseltetés, képviseleti tanulmány, amelyet az Európai Bizottság hozott nyilvánosságra, ez Európa Tanács állandó megfigyelője vagyunk, és még számos uniós szervezetnél is ilyen funkcióban lépünk fel, és nagyon örülök ennek az eszmecserének itt a szakbizottságban, ahogy említette is, amikor utoljára itt jártunk, arra 2011-ben került sor, de rendszeresen tartottuk a szakbizottság tagjaival a kapcsolatot, beleértve kiváló barátainkat, Arviktúr, az alelnökünk volt néhány évig, mielőtt az Európai Unió tagja lett, Van Nisztorói úrra is rendszeresen kap, tartunk kapcsolatot, illetve Bresszó asszonynal is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megoszthatok önökkel néhány dolgot a prioritásainkat illetően. A CMR a az Egyesült Városok és Önkormányzatoknak az európai szakcióját képviseli, helyi és régiós önkormányzatokat képviseljük a nemzetközi szintéren, az ENSZ-ben, és nagyon fontos eseményeket, például a COP21-nél, vagy amikor elfogadták a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célokat, illetve hasonló fórumokon, ami azt jelenti, hogy egy kicsit sűrű a programunk. Nagyon sokféle témával foglalkozunk, irányítás, demokrácia, állampolgárság, csak hogy néhány példát említsek, és ezen a területen mi támogatjuk a leginkább az elő, az együttműködést az önkormányzatok és az állampolgárok között. Néhány évvel ezelőtt hoztuk létre a a, vagy, illetve a második világháború után mi élesztettük újra a testvérvárosi programot, támogatjuk az egyenlőségi kartát, a férfiak és nők között a helyi közéletben. Ezt 1500 önkormányzat írta alá, és bírjuk ezzel kapcsolatban az Európai Parlament támogatását is most tartunk ott, hogy fogalmazzuk és elfogadjuk az AH, az önkormányzatok kartáját az Európa Parlamentben, az Európa Tanácsban, elnézést kérek, és a helyi szabadságjogok kartáját. Egy másik fontos tevékenységi területünk a közszolgáltatások irányítása kezelése természetesen helyi és régiós szinten, és az, hogy hogyan kapcsolódunk a szociális párbeszédhez, illetve hogyan irányítjuk, kezeljük a köztisztviselőket. Aztán a területi kohézió és a regionális fejlesztés az a terület, ahol nagyon szorosan szeretnénk együttműködni a szakbizottsággal, új ötleteket letenni az asztalra, azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk a strukturális és beruházási alapokat, illetve hogy hogyan segítsük elő ezen alapok megfelelő jó kihasználását. A demográfiai változások is ö, fontos szerepet képviselnek a munkákban, a, a klíma, az energia és a környezet is nagyon fontos téma számunknak. Említettem a COP21-et korábban, de a polgármesterek együttműködésében is részt veszünk, a megújító, megújuló erőforrások tekintetében is együttműködünk, és mi vagyunk a, a Polgármesterek Szövetségével együttműködve, velük számos projektünk van velük, változó polgármesterek címmel, ugye ez a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást célozza, és van egy másik projektünk, amely a megújuló erőforrásokba történő beruházásokat célozza európai szinten. És végezetül, ahogy már mondtam, mi vagyunk a több nemzetközi szervezetnek az európai szekciója, ezzel kapcsolatban van fontos tevékenységeink, Platforma nevű szervez, szerveződésnek is vezető tagja vagyunk. A decentralizált együttműködést célozza és fejlesztést, ezt támogat az Európai Parlament is egy 2006-os jelentés alapján, és felhívta az Európai Bizottságot, hogy támogassa a decentralizált együttműködést, illetve az önkormányzatok közötti együttműködést a fejlődő országokban és az Unióban ezt az, idei, az idei év elején írtunk alá stratégiai partnerséget a, a DigiDevco-val ebben a kérdésben. És akkor most szeretnék rátérni néhány sürgető kérdésre, amelyel jelenleg foglalkozunk. Ezek közül az egyik a menekült ügy. Felhívtuk az Európai Bizottság figyelmét arra mert tavaly tavasszal, hogy milyen következménye lesz a, a földközi tengeri helyzetnek, és ez milyen hatása lesz a helyi önkormányzatokra, hiszen bizonyára tudják, hogy az első szereplők, akiket első körön a frontvonalban érint ez a kérdés, az a földközi tengeri térségben találhatóak, nem csak ott, hanem most már gyakorlatilag Európa szerte mindenkit érint ez a probléma. Egészen nagyon intenzív munkát folytattunk, arra nézve, hogy ezt e, a helyzetet elemezzük, és ennek eredménye, ha érdekli önöket, az elérhető a honlapunkon, de Digi Home-mal is folytattunk eszmecserét azzal kapcsolatban, hogy az európai finanszírozási forrásokat hogy lehet arra használni, hogy a régiókat és az önkormányzatokat támogassuk, meg mindig lobbizunk, hogyha mond használhatom ezt a szót, hogy ezt a, ezeket a forrásokat ö, bocsássuk, ha nem is közvetlenül ugye a, a, a városok és a régiók ö, rendelkezésére, közvetlenül lehet, hogy a szabályok nem engedik, hogy ez megtörténjen, de, de hogy támogassunk európai szinten ö, integrációt és a helyi szinten a menekültek befogadását. Aktívan részt vettünk az elmúlt néhány évben különböző eszmecserékben, vitákon, tárgyalásokon az európai kohéziós és strukturális alapokkal kapcsolatban, és várjuk a félidős értékelés Ján Olbricht hogy megnézzük, hogyan módosítsunk, csiszoljunk a, ezen a programozási időszakon. Négy fő téma, témával foglalkoz, szeretnénk foglalkozni ebben a, tém, ebben a keretében. Szeretnénk erősíteni a partnerségi elvet, ami már ugye szerepel a programban. Egy helyi alapú megközelítést szeretnénk, a helyi fejlődést szeretnénk erősíteni. Ezzel, ezt már nagyon régóta eh, forszírozzuk, évek óta igazából illetve az integrált területi eszközöket szeretnénk erős, erősíteni. Az operatív programok esetén nyomon követjük ezek megvalósítását, számos tanulmányt készítettünk és felmérést, ezek közül a két legfrissebb. Az integrált területi beruházások a tagországokban ennek az elemzése, illetve a partnerségi elv betartása az európai strukturális és beruházási alapok esetén, az innen finanszírozott programok esetén. Ezzel kapcsolatos dokumentációt, felmérést és tanulmányt a rendelkezésükre tudom bocsátani a szervezetünk. Az egyik szerep, olyan szereplő, aki részt vesz a, a városi fejlesztéssel és kohézióval kapcsolatos uh, együttműködésben és az EU-s elnökségek által rend, rendelt szervezett rendezvényeken is részt vettünk, és hozzájárulunk a városi napirend, az európai városi napirenddel kapcsolatos munkához is, a megfelelő bizottság megfelelő főigazgatóságával, és rendszeres kapcsolatban vagyunk a holland elnökséggel, azért, hogy egy nagyon jó szöveg legyen az eredménye a munkánknak. A területi kohéziós és ö, hasonló ügyek tekintetében Rigában ö, tartottunk megbeszélést, itt is elmondtuk, hogy mennyire fontosak ezek az, az urbánus, ezek a városi területek. Ö, a mi megközelítésünk egy kicsit elég egészen konkrét, ha fogalmazhatok így, és kiegészíti az Eurocities megközelítését, és éppen ezért egy olyan területi megközelítést szeretnénk látni, amely hangsúlyozza és elfogadja a különböző területek közötti, mennyire ezek egymást, mennyire kiegészítik. Fontosnak tartjuk a bürokrácia és az adminisztráció csökkentését a struktúrális alapokban. Mi volt közmeghallgatáson október 15-én osztottuk meg ezzel kapcsolatos nézeteinket, és a titkárságnak adtam már anyagot ezzel kapcsolatban terjesztése, továbbítása. Nem sokára elkezdünk dolgozni a jövőbeli kohéziós politikán 2020 után, a következő kongresszusunkra áprilisban fog sor kerülni, és ezzel összefüggésben ugye elindítottunk egy vitát, várunk hozzászólásokat, regionális helyi vezetők részéről, de természetesen ez nyitva áll a parlamenti képviselők előtt is, hogy 2020 után helyi szempontból hogyan nézzen ki Európa, összeállítottuk a legjobb észrevételekből egy anyagot, és egyetértünk a, ezeknek az összegzésével, hogy, hogy, hogy a 2030-ban hogy nézzen ki Európa, Európa 2030-as képével, és ezt majd kés, erre majd később visszatérek. A szervezetünk elkötelezett a fenntartható városi fejlesztés mellett, és a minisztériummal közösen azon dolgozzunk, hogy fenntartható városok keret, referencia kerete jól van működjön, és Nikóziában 2016-ban sorra kerülő rendezvényen a kicsi és közepes városok esetén segítsen kidolgozni a fenntartható városi stratégiát. Szervezetünk, a CMR, nemzetközi fórumokon is, uniós és nemzetközi szinten vesz részt rendezvényekben, és a globális munkacsoportban is részt vesz, a, részt vesz az ENSZ 2015 utáni fejlesztési napirend agendájában, és segítünk formálni az, az ENSZ fenntartató városi fejlesztésre vonatkozó stratégiáját, és ezt 2016-ban fogják elfogadni Bogotában, és az előkészítő ülésre Párgá, Prágában márciusban fog sor kerülni, és ezen is részt fogunk venni. Ennek a napri, ezek a napi rendek, ezek tartalma kiegészíti azt a három folyamatot, amely részben párzamosan fut a helyi és regionális önkormányzatok, szinergiára törekszenek és hatékonyságra, európai szempontból és globális szempontból is. Az a szándék, hogy összehangoljuk az új, az európai és globális városi napirendet, és főleg két fenntartható fejlesztési célra szeretnénk, hogy a fenntartható város, városok és önkormányzatok célja, ez a legfontosabb, legrelevánsabb számunkra, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezt beemeljük, illetve az irányítás, a 16-os cél, hogy az a helyi és régiós célok összhangban álljanak az uniós célkitűzésekkel. Mm. Érdekeltek vagyunk jó és konstruktív együttműködéssel az Európai Parlamentben. Örömmel mondhatom, hogy ez már most is így van, főleg a Regi Szakbizottsággal és nagyon szívesen ülünk le beszélni és tárgyalni, eszmét cserélni a bizottsággal a jövőben is, és ki tudjuk fejteni az álláspontunkat, amely esetleg a bizottság munkáját közvetlenül is érdekli, érinti, ezt megtehetjük, és szeretnék ezt a lehetőséget megragadni arra, hogy a bizottsági tagokat meghívjuk arra, hogy csatlakozzanak hozzánk a kongresszusunkra. Nick Szarkóziában, 2015 áprilisában fog erre sor kerülni. Ez a legfontosabb fóruma annak, ahol eszmecserének helyi és regionális vezetők, nagyjából ezer polgármestert várunk ide, és természetesen együtt a tisztelt képviselőkkel, a bizottság képviselőivel együtt, illetve egyéb uniós vezetővel. A legfőbb célkitűzésem, ahogy ezt már említettünk, az, hogy az Európa 2030 szeretnénk egy olyan képet fejteni a helyes városi Európáról, több optimizmus szeretnénk látni, mint ami most van az Unióban úgy általában. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a beszámolót, köszönöm szépen a meghívót. Bizonyára A szakbizottságunk is képviselteti magát majd a kongresszusban. Tisztelt kollégák, önöké a szó. Ha kérdéseik, megjegyzéseik vannak, tessék, Orbricht úr. Az ECR lobbit, lobbit képviselem. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy akkoriban alelnökként nagyon aktívan aktívan részt vettem ezekbe a programokban, illetve a régiók bizottságának előkészítésében. Így a kérdésem a főtitkár felé pontosan ebben a témában van, illetve egy megjegyzésem is lenne. Az olyan önkéntes szervezetek, mint a CMR, amikor, amelyek az 50-es években indultak útjukra a polgármesterek találkozójával, és egy integrált Európa részét képezik a városok, ez volt az alapgondolat mögötte. Kérdésem pedig a következő. Hogyha létrehoztuk a régiók bizottságát, szükség van -e ezekre a szerveződésekre? Ez egy jogos kérdés, hiszen hogyha a régiók bizottsága a helyi és regionális hatóságokat képviseli, akkor mi a helyzet a, a létező szervezetekkel, szövetségekkel? Ez egy teljesen gyakorlati kérdés, hiszen a gyakorlat nagyon jól mutatja, hogy mind a kettőre szükség van, különböző funkciókat látnak el. De a főtitkárhoz fordulok, ön hogyan látja a régiók bizottságának működését, illetve és a célmerhez hasonló szövetségek működését, a kettő mennyiben van átfedésben, Véleményem szerint nem duplázásról van szó. A régiók bizottsága, a helyi hatóságok választott képviselete, választott szervezetek, a szövetségek pedig önkéntes szervezetek, nem Európai Uniós résztvevőkkel is. A kérdés az, hogy mi ezeknek a szövetségeknek a szerepe, különösen gondolok itt a parlamenttel való párbeszédre, lehet, hogy ez éppen változóban van. A kérdés, hogy a régiók bizottsága és a CMR hogyan viszonyul egymáshoz. Köszönöm szépen, mondja az elnök Maleti Csúria szó. Asszonyi, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt meghallgatni a beszámolót. A makrogazdasági kondicionalitásról, illetve az európai szemeszterről kérdezem. Mindannyian tudjuk, hogy a tagállamok különbözőképpen szerveződnek, és nagyon sok tagállamban a régiók nagyon fontos szereplők, a strukturális reformok, a szemeszter, Um, a konszolidációs folyamatok, stb. mindig csapódik le a régiók szintjén, tehát nélkülük semmit sem lehet tenni. Valahogy úgy érzem, hogy az európai intézmények szintjét, hogy nem igazán regionálisan beszél, ne regionális, régióban gondolkozunk, akkor, amikor a makrogazdasági kondicionálás vagy az európai szemeszterről van szó. Elnök, köszönöm szépen. Vannak-e még kérdések? Valasz úr? Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Csak nagyon gyorsan. E e Hallottuk, elmondta, hogy, hogy a CMR-nél szubszidiási elven alapuló célok vannak. Szeptemberben elkötelezték magukat egy egész sor célkitűzés mellett. Pontosan, főleg a regionális, a fenntartató regionális fejlő, fejlesztés, fejlődés tekintetében. És akkor ez alkalommal a CMR nagyon aktívan dolgozik, és magas szintű értekezleteket, találkozókat készített elő a szervezet. De a CMR, ön, önök, mint CMR, mit javasolnak, hogy itt van egy ellentmondás, ha jól látom, az akarat és a készség között, hogy valamit tegyünk, de ugyanakkor a jelenlegi válsághelyzetben lévő országokra való tekintettel, ugye, hogy van, van egy akarat, de kérdés az, hogy hogyan lehet ezt gyakorlatba átültetni. Csak úr, a következő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönjük a, az Európai Települések és Régiók Tanácsának vezetőjének a beszámolóját. A Cseh köztársaság második legnagyobb szervezetének, önkormányzatokat képviselő szervezetének vagyok az elnöke. Most fölmerül ugye a kérdés, hogy az önkormányzatok hogyan készüljenek hogyan készüljenek föl a menekült válság lecsapódására, hatására. Egy-két példát mondott arra vonatkozóan, hogy, hogy hatékonyan kell reagálniuk az önkormányzatoknak, jó lenne, hogyha erre részletesen kitérne. Köszönöm szépen, hogy az elnök azt, hogy Maszkor úré a következő szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, én is köszönettel tartozom a prezentációért, amely rendkívül gyümölcsöző gazdag volt, és nagyon fontosnak tartom, hogy megismerkedjünk, illetve el, el, nagyon fontosnak tartom, hogy elhangzott az, hogy mi a missziója ennek a tanácsnak. Mi a helyzet a távoleső e, régiókkal? Hogyan alakítják a velük velő kapcsolatot, illetve illetve uh, hogyan uh, kívánja ezeket a régiókat bevonni az eszmecserébe a vitába. Köszönöm, Van Nisztelrooy úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. De valóságban az nagyon fontos, hogy előre lássuk azt, hogy a, a napi, hogy igenis megkapjuk a szót, hiszen önök a képviselőket. Aztán képviselik az állampolgárokat. Az abszerdami megállapodásról szeretnénk, ugye nem régében került sor a nyitott ajtók munkra. Itt a régiók bizottságában voltak ülések ezzel kapcsolatban, és egy úti tervet fogadtak el azzal a célral, hogy a városi horizontális napirendet továbbfejlesztő közben, ezt elfogadták, és, és ez vezetne az amszedami paktumhoz. És azt gondolom, hogy ha ez abban áll, hogy az olyan szervezeteket kötelezni, arra köteleznénk, hogy együttműködjenek, akkor az egy lépés lenne, és ez az önök szervezetére is vonatkozna. Érzi ön ennek a hatását, hogy egy erősebb elkötelezettség, bevonódás érzékelhető, és hogy ez releváns az önök tevékenységére nézve is? Tehát most itt a városi agendát szeretnénk értékesebbé tenni azáltal, hogy több hozzáadott értéket képvisel. Nos, akkor hogyan látja ön az Amsterdami Paktumot? Köszönöm szépen. Más kérdés? Bari öné a szó, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdés Ján Olbrichtól a komplementaritásról, a, a régiók bizottsága, illetve a mi szervezetünk között. Akkoriban nem voltam ott, amikor a régiók bizottságát felállították, de a CMR támogatta a régiók bizottságának felállítását, de tulajdonképpen az évek során nagyon jól kiegészíti a két szervezet munkáját. A régiók bizottsága inkább valamiféle gyűlés, nem, nyilván nem olyas jellegű, mint a Európai Parlament véleményt mond szabályozásról, olyan szabályozásról, amely már végrehajtás alatt áll, a CML pedig inkább olyan szervezet, amely a sorban előtte áll. A mi szerepünk az, hogy a helyi és régiós szintek hangját hallassuk a szabályzási folyamatban, jogalkotási folyamatban, európai szinten, és éppen ezért működünk együtt már nagyon korai szakaszban, a lehető legkorábbi szakaszban az Európai Bizottság szolgálataival és az Európai Parlamenttel azért, hogy a nézeteinket, a véleményünket hozzá tudjuk adni, és a lehető legjobb szabályozás születhessen meg, a lehető legjobb a helyi és regionális szintek számára. Tehát én így látom a két szervezet közötti különbséget, és természetesen nagyon szorosan együttműködünk a, a régiók bizottságával egy egész sor témában, és úgy gondolom, hogy a jövőben is majd világosá kell tenni a két szervezet közötti viszonyt és kapcsolatot, de szerintem itt nincsen versengés a régiók bizottságával, hanem komplementer módon egymás munkáját kiegészítve tudunk dolgozni, és más szervezetekkel. Természetesen mi vagyunk a legszélesebb körből merítő szervezet, tagjaink nemzeti szerveződések, tehát azért különböző a helyzet, mint amikor közvetlenül a városok a tagjai egy, egy szervezetnek, és konkrét kérdésekkel foglalkoznak. A mi szerepünket valamiféle gyűjtőszervezetként tudnám leírni, ahol azért tudjuk a feleket leültetni, hogy közös nevezőre jussanak, és ez nagyon is igaz. Például a mostani, most kialakult menekültügyi válsággal kapcsolatban, és képesek vagyunk az összes érintettet egy asztalhoz leültetni, hogy valamiféle javaslatok szülessenek és megoldások. És ezzel el is jutottam az a kérdéshez, hogy az európai intézmények és a régiós szintek között milyen a kapcsolat, én teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy néha azt látjuk, hogy ez a kapcsolat túlságosan a központi szintre fókuszál európai szinten, a tagállamokra, és ez olyas valami, amit természetesen megpróbálunk megváltoztatni. Ezzel foglalkozunk, ami az Európai Unió helyi és regionális önkormányzatok közti kapcsolatot illeti, meg vagyunk rá győződve, hogy ez olyas valami, amivel mindenhol foglalkoznak, és jövőbeli fejlődés Európában ezen fog, ez nagyon fontos meghatározó kérdés lesz, nem csak Európában, máshol is. És fontos lesz az a kapacitása a helyi és regionális szinteknek, hogy megteremtsék a fejlődésük eszközeit, és kezeljék azokat a kérdéseket, amelyekkel ez a parlament is foglalkozik. Ez az kell, hogy bevonjuk a régiókat és a városokat, és ezek vezetését, az önkormányzatokat. Túlságosan is sokszor látjuk azt, hogy a szabályozások a a központi kormányzatot szólítsák meg, de nem szivárog le a regionális szintre, illetve a, a városokhoz. Ezen az elkövetkező években szeretnénk változtatni, hogy hogyan lehet bevonni a régiós és helyi önkormányzatokat az Európai Unió irányításába. E, ezt már a szerződés is, szerződések is említik, hogy a helyi és regionális szintet elismerték az európai irányítás részeként, de ezt meg is kell valósítani, és ezzel többet kell foglalkozni. Valószínűleg itt nagyobb szerepe van ebben a bizottságnak, mint a parlamentnek. De ez rendkívül fontossággal bír a számunkra. vous avez euh, évoqué, euh, euh, Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon sokat foglalkoztunk a célkitűzések meghatározásával, a 11-es és 17-esről beszélek. A, ami a fenntartható fejlődést illeti, a helyi önkormányzatokat felkértük konkrét cselekvésre, ide tartozik az ENSZ kérése is, itt bizonyos célkitűzéseket kell megvalósítani, tehát ők a helyi önkormányzathoz fordultak. 2050-ben a lakosság több mint 60%-a városokban fog élni, ez egy óriási kihívás. Európában nem feltétlenül az hasonló problematikáról beszélünk, de azt hiszem, hogy világszinten meg kell védeni az európai modellt. Ez azt jelenti, hogy a városok és a vidéki területek paritását, illetve párhuzamát természetesen azt gondolom, hogy egy megfelelő demokratikus párbeszéd struktúrát hoztunk létre, megfelelő reprezentatív struktúrát, amely amely világszinten képviseli az elképzeléseinket. Aztán természetesen a tetteket, a, a tettek kell, hogy kövessék a szavakat, nem mindig érjük el az ígéreteket, nem mindig sikerül őket teljesíteni, de legalábbis vannak célkitűzések, ott van a 2020-as stratégia, Például nagyon fontos, hogy hosszú távon is legyenek célkitűzések, és így remélhetjük, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, vagy legalábbis részben meg tudjuk valósítani. Nagyon fontos a párbeszéd, illetve egy olyan struktúra, amely kérdések válaszokra ad lehetőséget. A gazdasági válság, a pénzügyi kérdések óriási kihívást jelentenek, természetesen sokat foglalkoztunk ezzel a területtel. A szervezetünk rendszeresen ad ki tanulmányokat, a legutolsó tanulmány a 2011-12-es időszakra vonatkozott, a pénzügyi ö, helyzetet vizsgálta meg, Szerintem nagyon fontos nyomonkövető funkciót tölt itt be a szervezetünk, illetve helyi és regionális szinten küzdünk a válság ellen. Sokat, sok és mélyreható munkát végeztünk a görög, portugál, olasz, spanyol kollégákkal, pontosan ezekben a kérdésekben. Tehát megpróbáltuk ezt a vitát nemzeti szintre vinni. Aztán, ami a menekültek kérdését illeti, erről már beszéltem, Először is fölmértük a helyzetet, megnéztük, hogy az önkormányzatok, a regionális és helyi önkormányzatok milyen helyzetben vannak, és a cseh köztársaságban és más közép-európai országokban ez egy központi kérdés lett, a javaslatunk pedig az az Európai Bizottság felé, hogy valamilyen iránymutatást alakítson ki, hogy mit jelent a menekültek befogadása helyi szinten, projektprogramokat szeretnénk útjára indítani, ami a legjobb gyakorlat cseréjét teszi lehetővé. Tudjuk, hogy nagyon sok országban 2004-et követően, illetve a 2004-ben csatlakozott országok esetében nem feltétlenül van tapasztalata az önkormányzatoknak arra, hogy mit is jelent a menekültek befogadása. Nagy a félelem, a félreértés a lakosság részéről, tehát vannak aspektusok, amelyeket mindenképpen napvilágra kell hozni, vagy körbe kell járni a következő hónapokban. A városok és a helyi önkormányzatok legtöbbször hajlandóak a menekültek befogadására, de nincs meg erre a megfelelő eszközök. Az Európai Unió illetve a tagállamok támogatására szorulnak ahhoz, hogy el tudják végezni a feladatukat, illetve el tudják kerülni azt, hogy a lakosság megrémüljön. Ami a távoleső régiókat illeti, ezzel is foglalkozunk ugye francia kérdést kaptam, a francia szervezetünk rendszeresen rendszeresen kapcsolatban van az ilyen eső régiókkal, támogatja az ottani fellépéseket, az európai programokat, projekteket, finanszírozási kérdéseket. Lehet, hogy ezen a területen lehetne még többet tenni, de mégis azt gondolom, hogy európai szinten képviseljük az ultraperiférikus, azaz a eső régiókat is. Mm, hogyha van esetleg konkrét kérés, akkor, akkor szívesen állunk rendelkezésre. És végül az utolsó kérdés van Liszteroy úr kérdése Reméljük, hogy a következő városi agenda, Európai Uniós városi agenda meg fogja vizsgálni az európai városok és intézmények kapcsolatát. Eddig ez még nem teljesen egyértelmű. Az sem egyértelmű, hogy az Európai Unió hogyan támogatja, vagy hány taggal képviselteti magát. Van némi ellenállás, de most ezen dolgozunk. Nagyon remélem, hogy a kezdeményezés támogatóival karöltve jó javaslatot tudunk összeállítani. Természetesen a, a holland, a francia, a német minisztériumok is támogatnak bennünket, ami ezt a jövőbeli Európai Uniós városi agendát illeti. Fontos, hogy ez kiegészítse a regionális politikát, és ne szálljon versenybe azzal. Fontos a városok és a régiók komplementaritását hangsúlyozni, tehát egy integrált megközelítést, és ezt támogatjuk a CMR részéről. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennyit. Köszönöm szépen, elnök asszony, természetesen rendelkezésükre állok. Akárki föl kívánja velünk venni a kapcsolatot, vagy velem, itt vagyunk Brüsszelben, és önöket is szolgáljuk. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is megköszönöm ezt a beszámolót, beszámolót. Remélem, hogy a jövőben is szoros együttműködésben leszünk, és kíváncsian várjuk a sikeres projektekről szóló beszámolót, illetve a helyi önkormányzatok hangját, hiszen önök képviselik ezt, és nagyon üdvözöljük ezt mi itt a Regi Szakbizottságban. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a részvételt, megköszönöm a kollégáknak is ezt az eszmecserét, és most rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Azt terveztük, hogy körülbelül 11 óra 15 perckor fogunk szavazni. Eddig van még néhány percünk. Kérdezem, hogy várjunk-e még egy-két képviselőre? Három percet? Jó, rendben van. Akkor, ha szükségük van erre a kis időre, akkor az egymás közötti beszélgetésekre föl lehet használni, jó? Tehát akkor három perc szünet a szavazás előtt. Kérek mindenkit, hogy a szavazókártyáját például vegye elő. Okay, colleagues, 11.15. Kedves kollégák, 11 óra 15 perc van, megkezdjük a szavazást. Az első véleménytervezet, amiről szavazunk, az a Regi Szakbizottság vélemény tervezete az Európai Beruházási Bank 2014. évi éves jelentéséről. 2013 óta a KONT és az ECON szakbizottságok felváltva készítik el a jelentésüket az Európai Beruházási Bank éves jelentéseiről. A KONT szakbizottság most készíti a jelentését az EBB 2014. év éves jelentéséről. Az EBB szerepe a kohéziós politika végrehajtásában jelentősen nőtt az elmúlt években, és úgy tűnik, hogy tovább fog erősödni ez. Mivel? A kohéziós politika újabb generációja egyre több pénzügyi eszköz használatát vetíti elő. Jakovcsics úr az előadónk az ALDE frakcióból, és a véleménytervezetét a legutóbbi szakbizottsági ülésen mutatta be. Október 21-e volt a módosítók határideje, 51-et nyújtottak be ebből, az előadó pedig kompromisszumos módosítókat is javasol. Kérdezem az előadót, hogy kíván-e szólni. Igen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm elnök asszony, nagyon röviden szólnék. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki velem együtt dolgozott ezen a jelentéstervezeten. Minden mindent így érkeztem figyelembe venni. Attól függetlenül, hogy voltak véleménykülönbségek közöttünk, szerintem nagyon jó szöveget készítettünk a munka végére, és ez a jelentéstervezet tervezet az EBB munkáját és szerepét egy picit másképpen tekinti. Ennek a jelentéstervezetnek az elfogadása azt hiszem egy másfajta EBB felé vezeti majd az utat, a gazdaság, a, gazdaságos, a gazdaság szereplői és egyéb partnerek szerepét másképp tekintjük, a magán és a közszféra szerepét is, a köz és a magánszféra partnerségének a bevezetésével, úgyhogy még egyszer mindenkinek köszönöm az együttműködést. Voting. Köszönöm szépen, akkor rá kell, megkezdjük a szavazást. Tehát az EBB 2011. éves jelentéséről szóló regi jelentéstevezetről van szó, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es módosítom. Két részben szavazunk. A liberális frakció kérdezte, tehát el, kérte első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 29-es módosító második részét ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Please vote now. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Your mikrofonon kívüli megjegyzés az egyik képviselőtől, amit a tolmácsok nem hallanak. Az elnök aztán kérdezi, hogy működik-e a kolléga szavazógépe. Okay, we will go now to amendment 31. Who is in favor? 31-es módosítóra ugrunk. Ki van mellette, ellene? Tartózkodás ellenőrizzük, elektronikus szavazás következik, tehát 31-es módosítóról megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Harminckettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a végszavazás. Elektronikusan szavazunk az így módosított szövegről. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. The vote is closed. Lezárom a szavazást. és a véleménytervezetet elfogadtuk. Gratulálok Jakovcsics úrnak, aki az előadó, és rátérünk a következő pontunkra. Ez a második dokumentum, amiről szavazunk. This is... Nevezetesen ez a szakbizottsági véleményünk a 2014-es jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről csalás elleni küzdelem címmel Júliusban a bizottság nyilvánosságra hozta éves jelentését az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével, beleértve a család, csalás elleni küzdelmet is. A Kont Bizottság a véle, vélemény megfogalmazója, erről pedig mi mondunk véleményt. A vélemény előadója Derek von az a, a véleményről 51 módosító érkezett határidőig, és maga az előadó is jó néhány kompromisszumot javasol. Kérdezem az előadót, hogy kérje a szót a szavazás előtt. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden szeretném megköszönni az árnyék előadók munkáját, a támogatását, amiben összehoztuk ezt a véleményt, és kollégák láthatják, hogy a módosítók nagy részét tíz kompromisszumos módosítóba tudtuk összefoglalni, és ez mutatja, hogy mennyire jól tudunk össze és együtt dolgozni itt a frakciók között, és ez azt jelenti, hogy nagyon együtt tudunk dolgozni, egy rugóra jár az agyunk, meg szeretnénk látni azt, hogy az Európai Uniós adófizető pénze jól hasznosul, és fontos, hogy ezt hogyan költjük el, és azt gondolom, hogy ez mind kiderül ezekből a kompromisszumos módosítókból. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen, tehát akkor rátérhetünk magára a szavazásra, és az egyes kompromisszummal indítunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kemptes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosítók, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, nos ezt ellenőrizzünk kell, tehát a 18-as módosítóról szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, és így a 28-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és akkor most a záró szavazás következik a vélemény egészéről, méghozzá elektronikusan megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak! Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Elfogadtuk méghozzá nagy többséggel a véleményt. Most pedig következik a következő szavazás, ez pedig az ajánlásuk az Európai Bizottság részére a szolgáltatás kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokról kapcsolatos véleményünk. Ugye ezt tiszaként ismerjük. A szakbizottságunk a folyamatban lévő tárgyalások kapcsolatban készíti el az előadó. Az utol, legutóbbi ülésünkön készítette el, 20, szeptember 21-e volt a módosítók időpontja, 65 módosítót nyújtottak be a kollégák. Ezek olyan témákra koncentrálnak, a szolgáltatások és kereskedelem liberalizásának hatása, helyi, regionális szintekre gyakorolt hatás, kompromisszumos módosítókat javasolt. Kérdezem, van-e asszonyt, hogy szeretnél hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. És szeretném minden résztvevőnek, az árnyék előadóknak, hiszen nagyon-nagyon jól tudtunk együtt dolgozni ezzel a jelentéssel kapcsolatban, véleménye kapcsolatban. Nagyon ellenmondásos téma, kényes, nem volt egyszerű közös nevezőre jutni, hiszen néha a homlok egyenest ellenkezőek voltak a nézőpontok és az álláspontok, de azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatban teltek a viták, hiszen törekedtünk arra, hogy közös nevezőre juthassunk, és a közszolgáltatások és a helyi és regionális önkormányzatok kompetenciájának tekintetében ez egy nagyon fontos jelentés, és éppen ezért fontos a mi véleményünk is. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök asszony, akkor most szavazhatunk is róla. És akkor az egyes kompromisszummal kezdünk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromi, harmas kompromisszum részenkénti szavazás következik, amit az előadó kért, az első rész mellette, ellene tartózkodás. Tehát a hármas kompromisszum első részét elfogadtuk. Hármas kompromisszum második része, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. És ebben az esetben az 55-ös módosító következik. 55-ös módosító, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És most következik a négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es módosító mellette, ellene elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most a 26-os módosító következik, igen 26-os, tehát mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-es módosító mellette elnézést kérek, mondja az önök asszony, a, a 48-ast kifelejtettem, 48-as módosító ugye mert a 49-est elutasítottuk, tehát akkor most a 48-as módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És most következik az 50-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt azt hiszem ellenőriznünk kell, tehát az 50-es módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük, tehát az 51-es módosítót elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 64-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A kom- tízes kompromisszumot visszavonták, ezért az összes módosítóról külön kell szavaznunk. 47-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 62-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor most szavazunk a vélemény egészéről, méghozzá elektronikusan megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak! Lezárom a szavazást. És elfogadtuk a véleményt, köszönjük Van asszonynak a munkát, és gratulálunk neki. És ezzel a végére értünk a délelőtti penzumunknak, és most a koordinátorok ülésére kerül sor. Kérdezem a koordinátorokat, hogy most rögtön folytassuk hogy ez megfelelő-e.